olajból és a többi áru csökkenő árának volt ez köszönhető, és ezen kívül pedig a termelés csökkentése és a munkaerőpiaci romló feltételek is okozták ezt. A, az infláció néhány hónapban negatívba fordult, az áruk ára, például az olaj ára aztán ö, csökkent, és komoly következményei voltak. Az infláció folyamatosan csökkent 2008 hoz képest, és különösen a munkával kapcsolatos kiadások csökkentek 2009-ben. 2010 márciusában az európai zóna éves inflációja 1,4%-ra nőtt 0,9%-ra, amelynek hátterében elsősorban az energiaárak és az élelmiszer árak növekedése állt. A lassú ö, élénkülés és a magasabb foglalkoztatottság ellenére 2010-ben is mérsékelt lesz a gazdaság teljesítménye, és, és az inflációval kapcsolatos kockázatok kiegyensúlyozottak, középtávon, hosszú távon várhatóan a kormányzó tanács céljának megfelelően fog alakulni, tehát alacsony lesz az infláció, de lassan eléri a két százalékot. Az inflációs várakozások az árstabilitással az árstabilitást célozzák, és ez az LKB hitelességét is növeli. Ami a monetáris és a hitelekkel kapcsolatos feleményeket illeti, közép és hosszú távon a várakozásoknak megfelelően fognak alakulni. Az IMF hiteleknek folyamatosan csökkenni fognak. Az elmúlt évben a növekedési ráta már negatívba fordult, de a legutóbbi fellemények a hitelpiacon egyre inkább támogatják a kockázatok csökkenését közép és hosszú távon. 2010-ben az éves növekedési ö, ráta mínusz 0,4%-on volt. Magán szektor növekedése várhatóan gyenge lesz a következő hónapokban, és ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy a banki hitelek illetően az háztartási fogyasztások az képes fog változni, amely pozitív volt az elmúlt hónapokban. Februárban a hitelek kibocsátása már pozitívba fordult. Természetesen az egyes ágazatokban különbségek vannak, de ezek megfelelnek a, az előzőekben történteknek. A kormányzó tanács a legfontosabb refinanszírozási műveleteinek kamatát csökkentette 150 kamatponttal, ezzel elérte a történelmi 1%-os mélypontot, és 2008 októbertől kezdve egészen 350 százalékponttal csökkent a ráta. A kormányzó tanács úgy véli, hogy a jelenlegi LKB kamatok megfelelőek, és a kormányzó tanács azt várja, hogy középtávon az árstabilitás fenntartható lesz. A kamatok csökkentése mellett a kormányzó tanács ezen kívül további támogató intézkedéseket foganatosított 2009-ben, annak érdekében, hogy a pénzügyi piacok zökenőmentesen tudjanak működni, és a finanszírozási feltételeket erősítse ezek a nem szokványos intézkedések elérték a kitűzött céljainkat. Különösen igaz ez, hogy a, különböző hitelekkel kapcsolatos kamatok csökkentek, és ezzel támogathattuk a vállalatok és a háztartások finanszírozását. Tehát időben és hatékonyan tudtunk fellépni az eurozónában, és így hatékonyan tudtunk válaszolni a válságra, és az Európai Központi Bank továbbra is kiállt az ástabilitás mellett, és mindez növelte a bizalmat, az ástabilitást középtávon fent tudtuk tartani, és a gazdasági felélékülést és erősíteni tudtuk az eurózónában, pedig nagyon bizonytalanok voltak a feltételek. Hadd hangsúlyozzam ki, hogy amikor az LKB ezeket a nem szokványos monetáris intézkedéseket foganatosította, akkor már kidolgozta a kilépési stratégiákat. Amennyiben a piaci feltételek javulnak, és a gazdasági ö, növekedés megkezdődött, a termelés fokozódott, akkor az LKB a nem szokványos intézkedések folyamatos, ö, fokozatos kivonását tervezte. Megfelelő időben kell a kilépési stratégiákat alkalmazni, ez megfelelő volt annak érdekében, hogy a piaci torzításokat elkerüljük, hiszen hogyha szükségesnél tovább érvényben maradtak volna ezek az intézkedések, akkor az torzulásokhoz vezetett volna, és csak így tudtuk erősíteni és fenntartani az egyensúlyt. 2010 márciusában úgy döntöttük, hogy fokozatosan visszavonjuk ezeket az intézkedéseket, és ezeket számukban, gyakoriságokban és csökkentsük, különösen a finanszírozási műveletek esetében. Ezen kívül a kormányzó tanács vissza kíván térni a szokásos három hónapos finanszírozási műveletekhez, 2010. április 28-ával, azaz a holnapi naptól lesz ez érvényes. Ezen kívül megfelelő likviditást kívánunk biztosítani az eurózóna banki rendszerének, ezzel az irányadó refinanszírozási műveletekhez kötött kamatot rendelünk addig, amíg erre szükség van, leghamarabb ez év októberben szüntetjük ezt meg, ezzel pedig a hitelek biztosítását támogatjuk az eurozónában, és a gazdaság felépülését ezzel is támogatjuk. Természetesen mondanom sok kell, hogy az árstabilitás valamilyen veszély fenyegetni, a kormányzó tanács akkor időben ö, megfelelő lépéseket fog tenni ez ellen. Elnök asszony, most pedig hat érjek rá a fiskális politikára. Az Európai Unióban a költségvetési politikák, politika csökkent. A kormányzati támogatási intézkedésekre került sor. Az Eurostat legutóbbi becslései azt mutatják, hogy az általános adóság ráta 2%-ról 6,5%-ra növekedett. Az euró 16 országa mellett 13 országban is nagyon jelentős deficit eljárások vannak. Ebben az évben minden euró országban a 3%-ot meg fogja haladni a deficit. A stabilitási programok mellett a fiskális politika javítását 2011-2012 előtt nem tervezik az országok. A közfinanszírozás, a, köz, a költségvetési számoknak a csökkenése, illetve romlása előrelátható. Az általános, tehát a GDP arányában meghatározott meghatározott adósságállomány 87%-os, míg 2007-ben 66% volt ez. Tehát 21% ponttal magasabb ez az arány, mint 5 évvel ezelőtt. A fiskális egyensúlytalanságok tehát elterjedtek, és valószínűleg megmaradnak még jó ideig. A fiskális politikában, költségvetési politikában megjelent romlás Írországban, Spanyolországban és Görögországban különösen nagy problémákat okozott. 2009-ben kétszámjegyű volt a hiány. A, a görög költségvetési hiány, 2009-es hiánya kapcsolatos problémák nagyon komoly költségvetési egyensúlytalanságot mutattak fel, és pénzügyi piaci beavatkozást tesznek, lehetővé, tesznek szükségessé. A görög hatóságok 2010 márciusában különböző megszorított csomagokat tettek közzé, az LKB ezeket üdvözli, hiszen ezzel el lehet érni az ambíciózus és megfelelő 2010-es költségvetési számokat. Ezek az intézkedések, ezeket az intézkedéseket hatékonyan és gyorsan kell bevezetni. Mindemellett a görög kormány elkötelezettsége mellett, mely szerint a 2010-es intézkedéseket bevezetik, és az eurozóna állam és kormányfőinek március 25-i nyilatkozatai mellett, illetve az eurócsoport április 11-i nyilatkozatai után is fennmaradnak a nyom, fennmarad a nyomás a pénzügyi piacra, és ez sőt még erősödik is. A gazdasági program, amelyet most készít az Európai Bizottság, az LKB, e az IMF együtt a görög hatóságokkal meg fogja határozni azokat az átfogó költségvetési intézkedéseket és strukturális reformokat, amelyek kitérnek arra, hogy Görögországban mi okozta ezeket az egyensúlytalanságokat, mi a probléma gyökere a költségvetés stabilitásának visszaállítása és az ország versenyképességének javítása az átfogó cél. Általánosságban fenn a, fennállnak azok az aggodalmak, hogy a pénzügyi egyensúlytalanságok Európában és másutt is a közfinanszírozásba vetett általános bizalmat rengethetik meg. A jelenlegi helyzetben a stabilitási és növekedési paktum, amelynek a lényege az volt, hogy a fenntartható és megbízható költségvetési politikát vezessen be. Ez a nagy kihívások előtt áll, a 97-es bevezetése óta a legnagyobb kihívások előtt. Nagyon fontos az, hogy kiálljunk emellett a paktum mellett. Ami a pozitív oldalt illeti, a jelenlegi stabilitási programok mellett elmondható, hogy minden ország, amely nagy államadósággal néz szembe, azok tervezik ezeknek az adósságoknak a leépítését, illetve programoknak a bevezetését ezek leépítésére a tanács ajánlásoknak megfelelően. És azt mutatja a helyzet, hogy a leghatékonyabb módszer módszert kell megtalálni arra, hogy a köz, hogy az államadóság csökkentését elérjük. Azonban nincsenek ezek a programok alá támasztva megfelelő fenntartható intézkedésekkel, és néha a stabilitási programok egyszerűen optimista makrogazdasági feltételezéseken alapulnak. Ebben az összefüggésben szeretném hangsúlyozni, hogy az LKB e üdvözli az Európai Tanácsnak a március 25-i nyilatkozatát, amelyben az Európai Tanács erősíteni és kiegészíteni kívánja a meglévő eh, intézményes keretet, hogy a költségvetési fegyelmet és a fiskális fenntarthatóságot erősítse. Egy munkacsoportot hoznak létre, amely javaslatokat dolgoz ki, és ez nagyon fontos előrelépés volt. Különös tekintettel hangsúlyoznom kell azt, hogy javítani kell az ösztönzőket a nemzeti kormányok számára, hogy főleg jó időkben, jó gazdasági időkben olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek a amelyek a megfelelő és fenntartható költségvetési politikát támasztják elő. A költségvetési kockázatokat el kell kerülni, a strukturális programokat, problémákat le kell építeni, hogy az európai gazdaság versenyképességét erősítsük. Összességében még említenék néhány pénzügyi szabályozásra és felügyeletre vonatkozó kérdést, ami a a G20-ak által meghatározott szabályozási keretrendszer reformot illeti, nagyon nagy előrelépésre került már sor. Azonban ne legyünk önelégültek. Nagyon fontos az, hogy a felügyeleti, illetve szabályozási reformmal kapcsolatban ne vesztegessük az időt. Nagyon sok dolgunk van még. Először is nagyon fontos az, hogy a tervezett reformok harmonizált globális szabályozási kerethez vezessenek. Emellett fontos prioritás, hogy a bázeli tőke követelményekkel és minimális standardekkel kapcsolatos elvárásokat dolgozza ki 2010 végére. Emellett biztosítanunk kell, hogy a szabályozási keret hatékonyan megragadja és hatékonyan kitér minden rendszer szempontjából fontos pénzintézetre és pénzpiaci mm, egységre. Az Európai Unióban a CRD irányelvet hamarosan el kell fogadni, és az alternatív befektetési alapok menedzsereire vonatkozó szabályozást is. Ami az új pénzügyi, európai pénzügyi szabályozási keretet illeti, nagyon fontos az, hogy a jogszabályalkotó javaslat és az Európai Bizottság által készült, készített javaslatok minél hamarabb elfogadásra kerüljenek, az egyes felek megállapodjanak, hogy az három új európai felügyeleti hatóság, illetve a decentralizált hálózatot alkotó pénzügyi felügyeletek európai rendszere minél hamarabb 2011 elejére megkezdhesse a munkáját. Nem szabad elvesztegetnünk az időt. Az LKB jó előre, megfelelően lépett előre, ezeknek a feladatoknak az előkészítésében. Emellett hadd eh, említsem még meg azt is, hogy az ECRB, eh, illetve az, LK, e az ESRB és az LKB e közötti kapcsolatok eh, nem fogják az LKB e feladatai célkitűzéseit módosítani, illetve ezeknek a végrehajtását nem fogják akadályozni. Az LKB feladata és célja a pénzstabilitás pénzstabilitás fenntartása, eh, árstabilitás fenntartása, és ezt célozzuk minden intézkedésünkkel. Az LKB teljesen független, és a feladatainak a végrehajtásában. Ezért nem lehet semmiféle konfliktus az LKB e monetáris politikája, amelynek lényege az árstabilitás fenntartása, illetve az LKB e feladatainak ellátása között, amely feladatoknak a célja az árstabilitási árstabilitás fenntartása. Az ESRB nem fogja módosítani az LKB monetáris politikáját, nem fogja ezt megváltoztatni. Ezzel egy időben a makroprudenciális felügyelet a monetáris politika céljainak elérésében segíthet a rendszer kockázatok elkerülésével. Mielőtt lezárnám, hadd hangsúlyozom azt is, hogy az időben való és hatékony végrehajtás az a makroprudenciális felügyelettel kapcsolatban, illetve a szabályozási keret megreformálásával kapcsolatban továbbra is hozzá fog járulni ahhoz, hogy az európai pénzügyi rendszer ellenálló képességét erősítse és a rendszer kockázatokat feltárja. Az LKB számára privilégium az, hogy ezzel a speciális feladattal látták el a makroprudenciális felügyelet megvalósításának keretében. Nagyon nagy kihívás van előttünk. Mindemellett meg vagyok győződve arról, hogy az LKB együttműködve a nemzeti központi bankokkal és az ESRB többi intézetével el fogja érni ezt a feladatot. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, a mai pre- prezentációm az utolsó beszámoló az LKB alelnöki tisztét betöltő személyként és szeretnék köszönetet mondani önöknek a fogadtatásért, az együttműködésért. Az elmúlt nyolc évben mindig is nagyra értékeltem az együttműködést és a gyümölcsöző párbeszédet az Ekoncak bizottsággal. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Thank you. Uh, thank you, uh... Mr. Papademos, I think... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. és szeretném elmondani Papademos úrnak, hogy mi is nagyra értékeljük azt a kiváló együttműködést, ami fennállt az LKB elnöke, alelnökei ön, és mi közöttünk. Most pedig eh, szeretném elmondani, hogy kik kapnak szót, kik kértek hozzászólási időt. Akik szeretnének hozzászólni, azok kérem jelentkezzenek. Nem szeretném, hogy az utolsó 10 percre maradna 20 ember. Sani Podimata, Philip Lambert and Nicholas Schuntis. Anybody else? Eh, szeretném még valaki hozzászólni? Okay, well, I'll go first to... Nos, akkor Wolf Klintz kapja meg a szót először. Alelnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Az utolsó dolog, amit említett, az az első pont az én napi rendemem. Just locating translation channels. What did you want? English is on too. Okay. sorry. Funktioniert's? Nos, alelnök úr, az utolsó dolog, amit említett, az az első, amit én szerettem volna felvetni. Én is köszönetet szerettem volna mondani önnek az együttműködésért, amit tett az eurócsoportért, a közös valutáért. Ön mindig is az euró mellett állt ki, és az euró stabilitása mellett, és mindig is kész volt arra, hogy akár rövid távon is vállalja a parlament meghívását, találkozzon velünk, akár itt, akár Frankfurtban. Köszönöm szépen. Három dolgot szeretnék említeni. Először is a válsággal kapcsolatban, a görög országi válsággal kapcsolatban. Nem kizárt az, hogy a mentőcsomag mentőcsomagot az eddigi hitelezők lemondásával fogjuk, hiteleik visszafizetéséről való lemondással fogjuk kombinálni. Az eddigi hitelezők, hitelezők francia, illetve német bankok, amelyek kétszámjegyű összegekkel, milliárd, kétszámjegyű milliárdos összegekkel hitelezői a görög államnak, hogyha ezek mondjuk 30-40 százalékról lemondanának, akkor azonban a bankok nehéz helyzetbe kerülnének ön látja-e azt a kockázatot, hogy ebből esetleg második bank válság alakulna ki? A második dolog, Németországban vannak olyan közgazdászok, akik azt mondják, hogy a Görögországtól elvárt szerkezetátalakítási intézkedések most gyakorlatilag azt a kockázatot tartalmazzák, hogy ebből a megtorpanásból nagy visszaesés lesz. Nem mondom, hogy az én véleményem ez, Egyszerűen csak utalni szeretnék még Brüning utolsó birodalmi kancellár, tehát a nemzetszocialista rendszer előtti utolsó birodalmi kancellárnak a politikájára, aki radikális ö, megszorítási csomagokat vezetett be, és hát ennek ismert hatásai lettek, ami pedig a stabilitási és növekedési paktumot illeti, hát emellett mi elkötelezettnek érezzük magunkat, és ez talán megoldaná azt a problémát, hogy közös valutánk mellett közös pénzügyi politikánk van, de még mindig nincs közös költségvetési politikánk. Most meg kell állapítanunk azt, hogy ez a paktum önmagában nem elegendő. Nem csak azért nem elegendő, mert többségében a tagállamok ez ellen vétettek, nem tartották be, hanem azért is, mert a stabilitás szempontjából nagyon fontos a versenyképesség, és a versenyképesség nem szerepel a paktumban. Egy olyan ország, mint Spanyolország például, még a, amelynek nagy több, töblete volt a görög válság kirobbanása előtt, azonban egy oldalú volt a gazdasági politikája, csak az ingatlan politikára, az építés ügyre koncentrált, és ők is nehézségekbe kerülhetnek. Az ön javaslatait várom, hogy a jövőben ezt a problémát hogyan lehet megoldani. Uh, I think I'm going to have to take a úgy gondolom, hogy a legjobb lenne, hogyha több kérdés is feltennénk, mert különben nem sikerül vagy mindegyiknek a végére érnünk. Ennyi a szó. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για την πολύ περιεκτική και ενδιαφέρουσα εισήγηση. Köszönöm szépen, alelnök úr, köszönöm ezt az igen kimerítő eh, bevezetőt, előadást, amit tartott. Az első kérdésem a tárgyalásokat illeti, amely jelenleg is zajlanak ezen a héten. Az Európai Központi Bank, az Eurozóna, az IMF és a görög hatóságok között zajlanak. Mm, el szeretném szeretnénk beszélni erről a tárgyalásról, hogy ezen belül, a tárgyalásokon belül mi az Európai Központi Banknak a szerepe, és szeretném tudni, hogy ön szerint milyen szerepet játszhatna az EKB itt ezen a, ebben a folyamatban. Általánosságban ön beszélt arról, hogy milyen költségvetési problémák vannak az eurozónában. A konklúzióknál ön azt mondta, hogy 13 ország az eurozónában jelenleg is költségvetési problémákkal küzdenek, küzdködnek. Ön kiemelte ezek között Görögországot, beszélt, említette azokat az intézkedéseket, amelyeket bevezettek a görög hatóságok elmondta, hogy ezek nagyra vágyóak és szükséges intézkedések, ha bár ön kiemelte, hogy a piacok nyomása továbbra is folytatódott az intézkedések ellenére, sőt, a héten még meg is erősödött ez a nyomás. Nos, a kérdésem az, hogy Minek köszönhető ez a piaci nyomás, és milyen módon lehet ezt elhárítani? Ön azt gondolja, hogy ez azért van ez a nyomás, mert megrendült a bizalom a görög kormányban, vagy ezeknek az intézkedéseknek hosszabb, távú, hosszabb távon jön meg a hatásuk? Illetve ez a bizalomvesztés, ez a nyomás, ez kizárólag a Görögországra vonatkozik, vagy az egész eurozónára is kihalthat? Alelnök úr, van eh, módja annak, hogy újra dolgozzák az Európai Központi Bank politikáját arra vonatkozólag, hogy a bank nem adhat közvetlenül pénzt az országoknak, kizárólag csak kereskedelmi bankokon keresztül, mert eh, hogyha ez így marad, akkor ez még tovább fogja növelni ezt a nyomást. Köszönöm. Yes, thank you. Uh, Mr. Filipe, szó, köszönöm szépen, Papademos úr, köszönöm a prezentációt, és hogy itt van körünkben. Zöldekként mi nagyon nagy tisztelettel tekintünk az Európai Központi Bank függetlenségére, de szeretnénk, hogyha ugyanilyen függetlenek lennének a politikusok is, amikor döntéseket hoznak. Ebben a bizottságban elég gyakran, amikor az LKB azt hangsúlyozza, hogy fiskális politikát van szükség, akkor általában a kiadási oldalra koncentrál, és ez egy politikai nyilatkozat. Ez a mandátumának az átlépés, ez egy politikai döntés, hogyha eldöntjük azt, hogy hogyan tudjuk a fiskális egészséges stabilitást elérni. Nem egészséges, hogyha magas deficiteket akarunk, de ez igaz, de az, hogy úgy próbáljuk a célt elérni, hogy meghatározzák, hogy a kiadásokat csökkentsük, hát ez a döntés, ez nem az ön dolga. Nekünk felelősséggel, mi felelősséggel tartozunk az adófizetőknek, mi elszámoltatatok vagyunk, és a gazdaság hatékonysága nem ezen múlik. Hogyha megvizsgálja az egészségügyet, például az Egyesült Államokban, ott a magánszektor érinti ez leginkább. Rosszabb ott az el, a, az ellátás, mint Európában, ahol a GDP nagy részét erre fordítják. Tehát kérném, hogyha az lkb e t függetlennek szeretné ö, tartani, akkor hagyja a politikusokra, hogy a közös céljainkat hogyan kívánják elérni. Köszönöm szépen. Úgy gondolom néhány nagyon érdekes kérdést gyűjtöttünk be. Először akkor jöjjenek a válaszok. Ezen kívül pedig majd négy további képviselő fog kérdéseket feltenni. Sorban szeretnék válaszolni a kérdéseket, bár kapcsolódnak egymáshoz. Először, amit felvetettek, ugye az a kérdés volt, hogy a válság még fennáll-e, és ugye a felmerült a kérdés, hogy egy második köre is létrejött a banki kríziseknek az államadósságokkal kapcsolatban. Világos, hogy, hogy a bankrendszer az eurózónában, vagy általánosságban az Európai Unió területén továbbra is még csak alkalmazkodik a helyzethez, a tőke áttételt csökkentik, de ez lassulni fog ez a folyamat. Nem kizárható, hogy az a következő évek során a mérsékelt gazdasági tevékenységnek köszönhetően a, a vesztességek tovább is nőni fognak, és további lassulásra számíthat a reálgazdaság, illetve ezzel kapcsolatban a banki ágazat is. Az állam ami kockázatok és a költségvetési stabilitás helyzete tovább növeli a bizonytalanságot, és ezt reflektálja a banki szektor is. De összességében úgy gondolom, hogy már sikerült magunk mögött hagyni a válságot a banki ágazatban, és a gazdaság várható felélénkülése, még ha mérsékelt is lesz, mégis csak segíteni fog minket abban, hogy a pozitív fejleményeket e, tendenciákat megerősítse. Többen is felvetették, hogy a költségvetési konszolidációs program, amely rövid időn, viszonylag rövid időn belül csökkenti a költségvetési deficiteket a 3 el még ha nagyon magasak a deficitek, de mindez ugye gazdasági depresszióhoz, gazdasági megtorpanáshoz vezethet. Úgy gondolom, hogy nem kellene automatikusan arra a következtetésre jutatnunk, hogy a költségvetési konszolidációt, amely több éven át ö, folyik, ö, ö, negatív hatással lesz a gazdaságra, a termelésre. Sőt, elkezőleg úgy gondolom, hogy fontos, hogy különbséget tegyünk a rövid távú időszakos hatások között, amelyek ugyan lehet, hogy negatívak, hiszen a gazdasági tevékenységet csökkentheti a költségvetési konszolidáció, de hosszú távon csak is pozitív hatásokról beszéltünk, ezeket várjuk, és ez is az oka annak, hogy a költségvetési konszolidáció és a közpénzek, a költségvetés stabilitása a fő ö, célunk. Hiszen, hogyha ezt nem érjük el, akkor elkerülhetetlen a kihatás a kamatlábakra és a magánszektorra, és ez mindez negatívan fog kihatni a gazdasági tevékenységre, a gazdasági termelésre. Tehát a stabil költségvetésnek az a célja, hogy a gazdasági növekedést erősítse és támogassa hosszú távon, és én azt várom, hogy azokban az országokban, ahol jelentős költségvetési kiegazításokra kerül sor rövid távon, Hát ezekben az országokban hasznát fogják látni hosszú távon ezeknek az intézkedéseknek. Ezeknek a költségvetési kiigazításoknak pozitív következmények lesz, hiszen végül az erőforrások felszabadítása, a hitelezés olcsósága támogatni fogja a gazdasági termelést. És ahogy a fiskális, a költségvetési konszolidáció e, zajlik, így a bizalom is növekedni fog, e, helyreáll a bizalom még Görögországban is. És ezzel rá is térnék a harmadik kérdésre, amelyet felvetettek, a költségvetési kiigazítást e, stratégiai reformokkal, szerkezeti reformokkal kell összekapcsolni, amelyek a nemzetközi versenyképességet, gazdasági termelékenységet növelik, a, és ez a gazdasági tevékenység további támogatását jelenti. Egyetértek azzal, hogy az elmúlt évek során a gazdasági felügyelet az eurózónában, illetve általánosságban az Európai Unió területén nem volt kielégítő. Nem csak abban a tekintetben, hogy a költségvetési fegyelmet előre lenítette volna, különösen jó gazdasági feltételek között, hiszen akkor kell a, azokat a gazdasági puffereket felhalmozni, amelyek a válság esetén szükségese válhatnak, de a gazdasági felügyelet nem volt igazán hatékony nem is annyira nyomonkövetésben, hiszen nyomonkövetésre sor került, de az értékelés nem volt megfelelő, nem megfelelően értékelték a, diver, a divergencia következményeit, tehát a versenyképesség különbségeit, illetve a, a versenyképesség csökkenését nem értékelték megfelelően, hogy mindez milyen negatív hatással lehet a gazdaságra. Már a bevezető megjegyzéseimben is kitértem erre röviden, hogy, hogy egyrészt a stabilitás és növekedési paktumok megerősítése és az intézményi keret megerősítése amely ugye vagy segít a költségvetési eh, egyensúly hiánya kiköszöbölésében, másrészt pedig a gazdasági felügyelet kibővítése, tehát a gazdasági eh, fejlemények szorosan történő nyomon követése, eh, elősegíti majd azokat az intézkedéseket, amelyek a gazdaság felélénkülését segítik, és a, az eurózóna gazdaságát e, előre lendítik majd. És ennek érdekében különböző javaslatokkal is éltünk meg. Ami pedig az LKB szerepét illeti a tárgyalások során, az egyik legfontosabb szereplője, és ezeknek a tárgyalásoknak a bizottsággal, illetve a Nemzetközi valóta alapa és a program előkészítésében is közreműködünk a görög hatóságokkal, együttműködünk. Ezt a programot le kell zárni, ki kell dolgozni, mielőtt döntés születik a támogatások lehívására. Természetesen fontos a görögök saját hozzájárulása, mind a költségvetési kiigazítások tekintetében, amelyek a magját képezik ennek a programnak, de ugyanakkor a reformok tekintetében is, hiszen olyan reformokra van szükség, amely a görög gazdaság versenyképességet növelni fogja. És van még néhány általános megjegyzésem, amelyet az elnök is számos alkalommal hangsúlyozott már. Úgy gondolom nagyon fontos az eurózóna gazdasága számára, hogy a nemzeti gazdasági politikák, illetve a költségvetési, munkaerőpiaci ö, politikák és reformok, a szerkezeti reformok olyan módon kerüljenek kidolgozásra és végrehajtásra, megállapodásra, hogy teljes mértékben megfelelnek az LKB ö, ö, célkitűzéseinek, azaz az infláció ö, alacsony szinten tartásának. Ez egy nagyon fontos mutató a nemzeti gazdasági politikák kidolgozása és végrehajtása során, hiszen hosszú távon a, a nemzeti inflációs ráták nem ö, térhetnek el a kétszázalékos célértéktől. Hát fontos, hogy az iránymutatások a pénzügyi politika, a költségvetés terén és a munkaerőpiac terén is figyelembe vegyék ezt. Az EKB részvétele a gyakorlatban tulajdonképpen egyfajta közvetítő szerep, mi nem, mi csak könnyítjük vagy elősegítjük a támogatások biztosítását, de mi magunk nem biztosítunk eszközöket a jutott országoknak. Sajnos az időnk nagyon szűk, de még rátérnék a piaci nyomásokra. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés a költségvetési stabilitás Görögországban, illetve az ország kapacitása arra nézve, hogy újra tudja finanszírozni rövid távon az államadosságot. Természetesen vannak további tényezők is, amelyek szerepet játszanak, de ami igazán fontos most, az az, hogy megvizsgáljuk, hogy az előkészített program hogyan, programot hogyan lehet gyorsan és hatékonyan végrehajtani. Aztán felvetették azt is, hogy az LKB nagyon sokszor a kiadások csökkentésére helyezi a hangsúlyt. Szeretnék erre reagálni. Először is egyetértek azzal, hogy a közféra mérete nem feltétlenül mutatja, nem feltétlenül jó mutatója a hatékonyságnak. Hogyha megnézzük a különböző országokban szerzett tapasztalatokat az elmúlt években, egyetértek azzal, hogy nem automatikusan uh, jó mutató ez, hiszen vannak országok, ahol nagy a közféra szerepe, mégis hatékonyak, de vannak olyan országok, ahol nagyon rossz tapasztalatokat szereztünk. De ez nem politikai kérdés. Már elmondtam a bevezetőben is, hogy mi valóban a kiadási oldalra koncentrálunk, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy ez a leghatékonyabb mód ezzel tudjuk leghatékonyabban és legtartósabban elérni a költségvetési deficitek csökkentését. Természetesen a gazdasági hatóságok felelőssége az, hogy milyen intézkedéseket hoznak. Én magam én ezt nem tartom, nem értelmezem politikai nyilatkozatként, hogyha ezt hangsúlyozza. Ezekében egyszerűen a történelem a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a leghatékonyabb módszer természetesen, mint mindig, most is problémák merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a kérdések nagyon részletes választ igényelnek, és még hatan kívánnak hozzászólni. Senki más nem engedhetek már szóhoz jutni, attól tartok, hogy, hogy elméletben négy percünk maradt, de negyed órára ezt kibővítem, hiszen kilenckor nem volt itt elég képviselő, és csak negyed órával később kezdhettük a vitát. Kérném, hogy mindenki csak egy kérdést tegye fel, és egy percben szóljon csak hozzá. Először is Niklas Sonti, asszó. Sonti szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Papademos úr, alelnök úr, nagyon örülök, hogy itt láthatom önt. Köszönöm, hogy ide jött, és köszönöm szépen az előadását. A kérdésem természetesen Görögországra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy az ön e, válasza nem görögként adja, hanem alelnökként. A kérdésem a következő tehát. Milyen érzéseket ébreszt önben az Európai Központi központi bankban az IMF szerepe ebben a folyamatban? Miért szükséges ez a részvétel? Önök döntöttek emellett, egyetértenek önök az IMF szerepével, a központ, az Európai Központi Bank azt gondolja, hogy van valami drámaibb ami fog történni majd a jövőben, hogyha ugyanezt az eljárás bevezetik majd Portugáliában vagy más országokban. Tehát ez, eh, hogyha a nemzetközi pénzügyi alap eh, olyan szabályokat vezet be, amelyek túl szigorúak, eh, mert hogyha úgy gondolja, hogyha bevezetett intézmények nem felelnek meg neki, akkor mit fog tenni ebben az esetben a központi bank? Köszönöm szépen, kedves kollégák, röviden mert különben nem fognak választ kapni a kérdéseikre. Papademos úrral szemben nem lenne udvarias az, hogyha három percet adnánk neki húsz kérdés megválaszolására, Sven. Nagyon röviden. Elolvastam az éves jelentést, és hangsúlyozni szeretném azt, hogy a belső egyensúlytalanságok kérdése, illetve a tagállamok közötti különbségek eh, kérdését nem megfelelően hangsúlyozta a jelentésében. A közfinanszírozásban, illetve a monetáris eh, politikát eh, tehát a közfinanszírozási kérdésekben nagyon jó a beszámoló, a monetáris kérdésekben viszont nem eléggé egyértelmű. Az LKB utáni eh, látogatás eh, lkb nál tett látogatásunk után nagyon nagy aggodalmakkal tekintünk a eh, szakszervezeti jogokra, hogyan hogyan oldják meg a saját munkavállalói érdekképviseleteit? sikerült ebben előrelépni. Köszönöm szépen, ez egy perc volt, mondja az elnök, Catherine következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, Papadémos úr. Lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy milyen kulcsfontosságú tanulságokat vonhatunk le a görög válságból. Látom a jelentésében azt, hogy, hogy ez több kommentátor is mondja, hogy Portugália nehéz helyzetben van. A 158. oldalon ugye Portugáliával kapcsolatban a nagy kockázatok és a közfinanszírozási problémák merülnek Aztán itt szó van más országokról és az euró országokban lévő országokról. Mit tanulhatunk a görög válságból? Mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljék más országok ugyanezeket a csapdákat? Ahogy mivel ön alelnök volt, kérdezem, hogy ki fogja önt váltani az alelnöki poszton. Elnök, hát ennek a... Viktor Konstantiót hagytál jóvá ez a bizottság alelnökként, úgyhogy ezt a választ már meg is adhatjuk. Udo Bullman következik. Tisztelt Papademos úr, a, szociál, a szocialisták és a demokraták nevében szeretnék köszönetet mondani önnek az elmúlt évekbeni együttműködésért, és kiváló volt a kommunikáció a szakbizottság és ön között. Nehéz a helyzet, nem csak Görögországot érinti ez a nehéz helyzet, hanem más országokat is. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy egy európai mechanizmusra van szükség, és európai facilitásra, európai eszközre, amely garantálhatná azt, hogy biztosítsuk a tagállamok finanszírozását, spekulációmentes finanszírozását. Kérdezem én, hogy ön hogyan vélekedik erről a javaslatról. És mivel ez az utolsó találkozónk, semmi ellentvetésem nem lenne, hogyha teljesen szabadra, szabaddá engedné magát, és a saját személyes álláspontját is megosztaná velünk utolsó két hozzászóló, Werner Langen, és aztán Győri Enikő következik. Werner, nem szeretné? Akkor Győri Enikő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden az egyik, hogy a felügyeleti reform elfogadásának szükségességét ön is említette. A... Annika, can you, can you wait? Have, you got a translation in English? Yeah. Sorry, we were just, don't go quite so fast. Okay. Sajnos nem tudunk ilyen gyorsan haladni. Reform eh, hatályba léptetésére vonatkozna. Ugye ön is említette ennek sürgősségét, és én is ezzel egyetértek. Jó volna, ha a rendszer január 1-től működni tudna. Ehm, az Európai Parlamentben eh, egyre inkább egy ilyen páneurópai megoldás eh, szorgalmazása felé lépünk, különös tekintettel a határon átnyúló tevékenységet folytató bankokra mi európai felügyeletet szeretnénk itt, úgy e vonalak mentén körvonalazódik a megállapodás. Az ECOFIN-ban, illetve a bizottsági eredeti előterjesztésben azonban ugye továbbra is egy inkább nemzeti felügyelet bizonyos európai megoldásokkal tehát a parlament központostana a tanács és a bizottság ebben kevésbé ambiciózus. szeretném az ön véleményét kérdezni erről. a másik az csak egy nagyon rövid kérdés lenne hogy a, a, a, az european systemic risk boardban a steering committee-ben mi nagyon szeretnénk ha nem eurozóna tagállamok is képviselve lennének az ön véleményét kérdezném erről. köszönöm. Köszönöm szépen, megpróbáljuk minél gyorsabban megválaszolni ezeket a kérdéseket. Nos, ami az IMF-et illeti, az IMF mindig is részt vett és részt fog venni azokban a feladatokban, amelyek technikai támogatást igényelnek és segítségnyújtást igényelnek ami a pénzügyi támogatási mechanizmus aktiválását illeti. Itt az, ebben az euróországok is részt vesznek az IMF-fel együtt. Szerintem ez egy működőképes megoldás. Ami fontos az az, hogy ami fontos az az, hogy minél gyorsabban ö, sor kerüljön ennek az intézkedésnek a bevezetésére, és a görögországi probléma gyökerére is ö, ráleljünk. Remélhetőleg nem lesz nehéz közös megoldásokat találni, persze vannak különbségek az álláspontok között. Én azt gondolom, hogy lesz megoldás minden intézmény, amely részt vesz ebben, illetve a görög kormány is ugyanazokat a célokat tűzte ki maga elé. Azt gondolom, hogy a jelentésünk a belső egyensúlytalanságokra kitér, eléggé kitér, és a szóbeli beszámolomban, illetve az elnök meghallgatása során is hangsúlyoztuk azt, hogy az egyensúlytalanságokat monitorozni kell, és a divergencia, a versenyképességi eltérések nagyon fontosak. Ami az a szakszervezeteket illeti, az elmúlt három évben az EKB szakszervezeteit erősítettük, ahogy, ez önök, ahogy ezt önök tudják, erősítettük az, és elismertük a szakszervezeteket. Sajnos nem régiben, de megtörtént ez a lépés. A pénzügyi válságból bizonyos tanulságokat le kell vonni, le kell tudnunk vonni, és a fenntartható és és megbízható költségvetési politikát kell hangsúlyozni, és ez a gazdaságot is hatékonyabbá teheti. Különböző problémák merültek fel eh, más országokban is, nem ugyanilyen dimenziójú problémák, de eh, vannak eh, problémák költségvetési szinten, vagy a versenyképesség szintjén, és azt gondolom, hogy igenis vannak itt tapasztalatok, tanulságok. Egyesek azt mondták, hogy ez, az ébreszt, ez volt az ébresztő, a görög válság, hogy más országok is szembenézzenek a problémáikkal, a pénzügyi, tehát a költségvetési problémákkal, illetve monetáris problémákkal. A, ez a görög válság pozitív hatása lehet, hogyha felrázza a többi országot. Ami az európai eszközt illeti, amelyet képviselő úr említett, ez egy nagyon fontos és nagy kihívást jelentő projekt. Nagyon sok minden függ attól, hogy hogy ezt a jövőben hogyan fogjuk kezelni. A legfontosabb kérdés, amit el kell érnünk a jövőben, az az, hogy erősítsük a meglévő intézményi keretet, illetve egészítsük ki a stabilitási és növekedési panktumot, illetve a felügyeletet. A felügyelet kiegészítése megelőzhetné a válságok kirobbanását. A hangsúlyt tehát a megelőzésre kell helyezni, és nem annyira olyan mechanizmusokra, amelyek már a kirobbant válság megoldását célozzák nagyon elővigyázatosnak kell lenni, ugyanis ezzel a mechanizmussal kapcsolatban, ugyanis ennek meg kell felelnie a a szerződés, a szerződéssel, aztán amely vonatkozik ugye a bankmentő csomagokra is, a, a morális, tehát erkölcsi problémákra, az erkölcsi veszélyekre, Ez egyrészt választ, választ lépéseket fogalmaz meg a válság kirobbanása esetén, másrészt pedig megelőző intézkedéseket tesz a további tehát a válság további, további válságok kirobbanása sával kapcsolatban. Ami a felügyeleti szervet, illeti az Európai Parlament álláspontját ismerjük, az, azt gondoljuk azonban, hogy jelen pillanatban az Európai Bizottságnak a javaslata, amely különösen a mikroprudenciális pillért illeti, ez a megfelelő és ez, az, ez a realisztikus. Persze itt a felügyelet a nemzeti hatóságok kezében marad, mindazonáltal a reform, a mikroprudenciális reform ezzel egy időben tartalmazza a a koordinációs elemek erősítését, együttműködési elemek erősítését, de emellett utal a jövőbeni válságokra. Köszönöm szépen, ennyiben hagynám. Elnök, köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy egész délelőttre való kérdések halmozottak itt fel, és a felügyeleti hatóságokról mi még beszélni fogunk, illetve még szavazási feladataink is vannak, úgyhogy, azonban, úgyhogy emiatt most ezt a napi pontot le kell zárnom. Köszönöm szépen a, az eddigi munkáját, köszönöm szépen, hogy megválaszolta a kérdéseinket, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk több időt biztosítani erre a vitára a lehető legjobbakat kívánjuk önnek. Okay, colleagues, we'll move on to the votes in just a minute. I'll give you a Kollégák, akkor most pár perc szünet után rátérünk a szavazásokra, és azért várok egy kicsit, hogy mindenki megkapja a szavazó listák. És akkor elbocsúztatom a vendégünket, és köszönöm. Right, colleagues, I hope you've all got voting cards in case something gets close. Remélem, hogy mindenki elhozta a szavazókártyát, hogyha szorosra fordulna a szavazás. Right, with the hammer? Okay. On the way to... Okay, members. Um... Kedves képviselők, akkor próbáljuk meg elkezdeni a szavazást. Úgy gondolom, ezek nem túl vitatott pontok. Kinyitottuk a az ablakokat, illetve a redőnyt felhúztuk. Azért volt besötétítve, mert videófelvétel készült az LKB alelnökének prezentációjára, és éppen ezért a fényt másképp kellett megoldani, de most már természetes fény ömlik be a terembe, és ez újra világosságot ad a demokratikus folyamatoknak. Most pedig rátérünk a tizedik napi rendi pontra, a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendeletről szavazunk. És úgy gondolom, hogy erről egyben blogban szavazhatunk, ha nincs ellenvetés, de nem látok ellenvetést, akkor egyben blogban szavazunk az egész szövegről, és most akkor mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És most pedig a módosított szöveg mellett ellen tartózkodás nyilvánvalóan elfogadva. Most pedig rátérünk a 11. pontra. Ez az állásfoglalása irányuló indítvány a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendeletre. Itt van néhány kompromisszum. Remélem nem túl nehéz erről szavazni. Először is az egyes módosító a szocialistáktól mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig az A kompromisszum mellett kiszavaz ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig következik a harmadik bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik bekezdés a szocialistáktól mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig kompromisszum B mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a C kompromisszum. Nem. Először a hatodik bekezdésről szavazunk. Itt az állt, hogy a célra térjünk rá, de először is hatodik bekezdés az eredeti szövegben. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. És most következik a C kompromisszum. Elnézést, nem. Kicsit ö, problematikus itt a jelölés. 6B a néppárt részére mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig valóban a C kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig D mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig rátérünk az E kompromisszum A részére mellette E kompromisszum A rész. Mellette ellene Úgy gondolom, jobb lenne ezt ellenőrizni. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Luling asszonytól, Luling asszonyt kivéve. Kinek vannak még nehézségei Luling asszonyon kívül? Úgy gondoltam, mert szavaztunk. Tehát megnyitom a szavazást, még egyszer szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Akkor üljön át, és akkor most tényleg lezárom a szavazást. Még egy probléma? Most már túl sokan szavaztak a szocialisták közül. Nem lehetünk elég sokan, elnök asszony. Rendben. Most lezárom a szavazást. elutasítva. Kompromisszum ének a B része következik, mellette Senki sem szavaz? Emeljék fel a kezüket! Ne csak a koordinátorok, hanem ellene tartózkodás. Úgy vélem, ezt elfogadtuk. Valóban ellenőrizni kívánják ezt? Nem. Akkor E kompromisszum C része, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig következik a 7D, mellette, ez egy néppárti módosító, hétét, talán megemelhetik a kezüket mellette. Meg fogom számolni a kezeket. Jean Paul, rávenni a frakcióját, hogy szavazzanak? Hét D mellette. mellette. All right, those against. Ellene, tartózkodás, elfogadva. F kompromisszum A rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. F kompromisszum, B rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig következik. Nyolcas a golyétól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. H kompromisszum árész mellette ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszum B rész elf- mellette részenként szavazunk három rész, első rész mellette, ellene, tartózkodás úgy vélem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, első rész, H kompromisszum, B. the vote is closed. Hopefully. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most következik a második rész. Mellette mellette ez a második first part, mert ez áll a szövegen, tehát mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom, elfogadta ugyanaz a többséggel elfogadtuk, és akkor a harmadik első rész, megnyitom a szavaz... Elnézést, ellenőrzzük az előzőt, megnyitom a szavazást a második részről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva, méghozzá nagy többséggel elfogadva. És akkor szavazzunk a harmadik részre mellette tehát ez a harmadik első rész mellette, ez nehéz, ellene, tartózkodás, úgy vélem, ezt is elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyre jobb. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9C pont mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9D mellette ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette az árészről beszélünk, ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum B rész. Nem, elnézést. Ez okafogyottá vált. 12-es pont a szocialistáktól, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13. bekezdés mellette, ellene, és most a 13. bekezdésre szavazunk, mellette, ellene tartózkodás elfogadva most pedig egyben a, a bevezető hivatkozásokat mindenki egyetet ezzel, tehát mellette ellene tartózkodás mindegyiket elfogadtuk, most pedig most pedig megkeressük, hogy hol is tartunk. Van egy új preambulum bekezdés, A a néppárt részéről mellette ellene tartozkodás elfogadva. A A preambulum az eredeti mellette ellene tartózkodás elfogadva, B mellette ellene tartózkodás elfogadva, egy új C preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva, D eredeti mellette ellene tartózkodás elfogadva, E preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva, F mellette ellene tartózkodás elfogadva, G mellette ellene tartózkodás elfogadva, egy új preambulum H mellette ellene tartózkodás elfogadva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, J preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva, K preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva, egy új preambulum L a néppárt részéről mellette, Sampol mellette, a saját preambul mellett. Ellene tartózkodás elfogadva. El preambulum a szocialista részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az eredeti okafogyottával. El A preambulum a néppárt részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. El B mellette ellene ellenőrizzük. Nem vagyok biztos az eredményben. LB, új preambulum, a néppárt rész. Vagy a konzervatívok része, ez egy kicsit zavaros. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. M Guétól mellette ellene tartózkodás elfogadva, M preambulum a szocialisták részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva, és az MA preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt akkor ellenőrizzük le, hogy mindenről szavaztunk, és akkor a szöveg egészéről, módosításokkal mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. Gratulálok valakinek. Talán a titkárságnak, akik nagyon keményen dolgoztak, hogy összeállítsák ezt. Most pedig Rátérünk a 12-es napi rendi pontra. Okay. All right, I have to read out the, the chair's notes here, I'm told. Itt fel kell olvasnom az elnök közleményét. Volt arról szó, hogy lehet, hogy esetleg elhalasztjuk plenárisan a szavazást erről a kérdésről, mert az elnökök konferenciája április 22-én úgy döntött, hogy hogy a foglalkoztatási és a gazdasági iránymutatásokkal kapcsolatos szavazást elhalasztjuk. Ugyanis úgy éreztük, hogy a tanács nem adott a parlamentnek elegendő időt arra, hogy válaszoljon. Ez különös tekintettel a Szociális Bizottság számára fontos. Itt itt ugyanis tanácsnak kötelező megvárni a parlament véleményét, de ránk is hat ez a döntés. Később a koordinátorok ülésén fogunk beszélni arról, hogy ebben a kérdésben hogyan lépjünk előre, hogy szavazzunk-e jövő héten, vagy, vagy elhalasztjuk-e a szavazást. Oli Rén nyilatkozatát megvárjuk. Most egyelőre csak az szóbeli kérdésekre kerül sor. Nem ez le tehát a napirendről. Egyszerűen az elnökök konferenciája kérte azt, hogy egy kicsit álljunk le a folyamatban, és egy kicsit végezzünk leltárt. Persze ez nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy szakbizottsági szinten döntést hozzunk. Most azonban térjünk rá a szóbeli kérdésről szóló eh, szavazásra. Első bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Első kérdés, a szocialisták nyújtát, nyújtották be mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kérdés, a szocialistáké mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kérdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kérdés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kérdés. A liberálisoké mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ennyi volt, minden mások a fogyott. Jó, akkor most az módosított szövegről szavazunk mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek. És akkor most... Okay, the next, the next item on the agenda. A következő napi rendi pont eszmecsere, módosítások megvitatása a bankfelügyeleti hatóság, illetve a felügyeleti eh, kérdésekkel kapcsolatban a korábbi tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokan szeretnének hozzászólni a kérdéshez, és nem vagyok biztos benne, hogy elég időnk lesz mindenkinek szót adni és minden jelentéstevőnek kétszer szót adni. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy röviden szóljon hozzá. Kezdjük el a jelentéstevők rövid bevezetőivel, különös tekintettel azzal kapcsolatban kérném ki a véleményüket, hogy a tárgyalások során, a kompromisszumos módosítások megvitatása során hova, meddig jutottunk el. Elméletileg még mindig próbálunk, próbáljuk ezt szavazásra bocsátani ezeket a kérdéseket. Itt van minden jelentéstevő? Még van további 10 percünk, de nem szeretném, hogyha ezt elpazarolnánk, ezt a 10 percet, úgyhogy jó lenne elkezdeni az ülést. Mindenki tudja, hogy az időpontok csak jelzésértékűek. Nos, először is megadnám a szót az Európai Bankfelügyeleti Hatóság jelentős tevőjének. Minél rövidebben vezeti be a témát, annál nagyobb az esély arra, hogy másodszor is szót adok. Mm, nagyon rövid leszek, és pontos is szeretnék lenni elsősorban. Először is meg, előzetes megjegyzésként minden egyes parlamenti jelentés egy kollektív munka. Hogyha ez így van, akkor erre hangsúlyozottan vonatkozik mindez. Ugyanis ismeretlen utakat járunk be, ismeretlen ösvényeket vágunk ki, szükségünk van arra, hogy minden egyes eh, csom, minden egyes jelentés, amelyik erre a csomagra vonatkozik, ugyanarra a filozófiára épüljön. Köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstévőkre, a különböző jelentéstevőkre, az Alkotmányügyi Bizottságot szeretném kiemelni, amelyik nagy többségben csak két tartózkodással fogadta el ezt a jelentést. Tehát ez egy folyamatos munka, egy olyan munka, amelyik folytatódik. A mai napon lesz még egy ülés, amikor is ki szeretnénk tisztázni, szeretnénk a különböző előadó Microsoftnak az álláspontját, és aztán meg tovább visszük ezeket az anyagokat a bizottság elé, szavazás elé, Arról van szó most, hogy a parlament egy egységes álláspontra jusson, annak érdekében, hogy erős álláspontot tudjon képviselni a tanácssal szemben, a tanácssal való tárgyalások során. Ami a módosításokat illeti, tegnap este továbbítottam a különböző módosításokat, a ezzel kapcsolatos mm, konszolidált szöveget dolgoztam ki, mivel hogy ez egy ideiglenes munka, ez folyamatosan változik, az utolsó változtatásokat, azokat elküldtem, és mindent megteszek annak érdekében, hogy a jövőben is az önök megkapják a módosításokat és a fejleményeket időben. Másodszorban figyelembe vettük az előzetes 2000 óta megjelent parlamenti jelentéseket. Lisa Ferreira dolgozott ilyen témákban, a válságkezeléssel kapcsolatosan. Aztán figyelembe vettük a bizottság szöveget és nem a tanács szövegét, ugyanis azt a legfőbb frakciók képviselői eh, már elmondták, hogy miről van szó, és azt mondták kifejezetten, hogy elfogadhatatlan, ugyanis eh, nagyon eh, kevés benne az ambíció, és a parlament ezt nem tudja kiinduló pontnak tekinteni. Nos, a lényeg az, hogy a sokszínűséget és a különböző változatokat a felügyeletnek megszüntessük, hogy legyen egy egységes felügyelet annak érdekében, hogy csökkentsük a kockázatokat, és hogy a válság kihatásai ne az állampolgárok zsebébe hasson közvetlenül. Különböző csoportoknak az érdekeit kell egyeztetni, de ó, itt arról van szó, hogy közös, egységes értékeket kell képviselni, olyanokat, amelyeket általában a parlament képvisel, a mm, piacoknak és termékeknek az áttekinthetőség, a szolvencia, olyan értékek, amelyeket figyelembe kell venni, és ezeket kell felügyelni. Tehát ez a munkánknak a lényege. Ez egy újabb lépés, mert korábban úgy gondoltuk, hogy a piacok önmagukat szabályozzák, most már tudjuk, hogy ez nem igaz, tehát emiatt szükséges ez a normatív munka. A bizottság munkája technikai fogalmakat vezetett be, egyetértésben a különböző előadókkal két különböző kategóriák bontottuk ezt a két normát, az egyik normatív, a másik meg alkalmazási. 209-es, 291-es cikkek alapján. Az az igazság az, hogy egy sokkal erősebb munkát végeztünk, mint azt a bizottság javasolt. A bizottság csak nagyon meghatározott esetben változtathat mindig figyelembe venne az arányosság elvet, illetve figyelembe véve a különböző biztonsági eh, kérdéseket. Sokkal erősebb szerepet szántunk a bizottságnak és az európai parlamentek. A parlamentet tájékoztatni kell mindenképpen minden fejleményről, minden javaslatról, amelyet előterjeszt a bizottság a parlamentnek óvási joga van, és ezzel élhet, amennyiben a bizottság vagy a hatóságok rosszul értelmezik, és rosszul használják föl a hatalmukat, a az érdekeltek egy csoportján keresztül, illetve a kihatás, hatástanulmányozott csoporton keresztül nyomon fogjuk követni a különböző intézkedéseknek a hatásait. Vannak ajánlások is, ezek nem lesznek kötelező jellegűek, ugyanakkor erősen eh, ajánljuk azt, hogy kövessek ezeket a ajánlásokat. Három pillére építjük, tehát a parlament tájékoztatása, hogy mik lesznek az irányelvek, a második, hogy melyik azok az államok, amelyek nem alkalmaztak ezeket az irányelveket, a közzététele azoknak az országoknak, amelyek nem tartották be az elveket. Nos, a vállalkozás elvét sem szabad, a szabad vállalkozás elvét sem szabad sérteni, és ezért vannak további szabályozások, amelyeket nem tudtuk elfogadni, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen figyelembe kell venni a szabad vállalkozás elvét, ami a felügyelői kollégium, ez nagyon fontos kérdés, mi azt akarjuk, hogy a kötelező jellegű ajánlásokat fogadjuk el, ez benne volt a bizottsági ajánlásban, de nem a tanácsi ajánlásban és a döntések, amelyek megszületnek, azokat építsék be egy olyan korpuszba, egy jogi korpuszba, amelyek a későbbiekben fontos útmutató lehet a különböző intézményeknek, amelyek foglalkoznak e kérdéssel. Továbbra is vitat, vitatkozunk a e kérdésekben, a különböző kérdésekben, például a rendszer, az európai dimenziójú európai intézmények létrehozása, például ez is egy ilyen kérdés. Nos, utaltam a Tarer jelentése, amely két dolgot mond alapvetően, azt mondja, hogy a jelenlegi rendszereken nem működnek, ezeken változtatni kell. A változás csak úgy lehetséges, hogyha a felügyeletet kihangsúlyozzuk, illetve a tagállam Nak megadjuk a jogot az, hogy megtiltja a leányvállalatoknak a használata, illetve az azokkal való visszaélés, és mindig egy a székhelyen. Például látjuk, hogy mi történik Hollandiában, Hollandia felhasználja hol, Ausztrál bankok, illetve leányvállalatokat annak érdekében, hogy kikerülhessebb különböző szabályozásokat és felügyeleteket. Nos, Amióta beter- előterjesztettem a bejelentésemet, különböző dolgok történnek, például a G20-as ülé, a G20 kért egy eh, közbülső jelentést, hogy hogyan lehet kezelni a válságot, ez megjelent, ez 4A preambulumban szerepel, és utalás történik erre az anyagra, tehát egy pénzügyi hozzájárulást követelünk a szektortól, az ágazattól annak érdekében, hogy mindennek legyen valamilyen alapja. A 20 20-as eh, stratégia alapján eh, megkérjük, eh, illetve azt követeljük az ágazattól, hogy fizesse ki ennek a válságnak a költségeit, annak érdekében, hogy azokat ne hárítsa tovább a, a az adófizetőkre. A gazdasági sajtó ezzel foglalkozik, az Egyesült Államokban is erről tárgyalnak. Három pont hiányzik ahhoz az Egyesült Államokban, hogy eh, meglegyen a többség, annak érdeke, hogy elkerüljék a republikánus eh, többséget. Nos, a négy előadó önkéntesek koalícióját hozta létre, együttesen dolgozzuk, az európai felügyeleti rendszert akarjuk kidolgozni, azok az elvek szerint, amelyeket már korábban említettünk, ugyanakkor nem szeretnénk növelni a bürokráciát, meghatározni a nemzeti kompetenciákat, az európai központi kompetenciákat, ez világosan ki lehet mondva, hogy kizárólag csak a nemzeti eh, felügyeleti szerveken keresztül keresztül tudják majd a hatásokat gyakorolni, különböző szabályok és különböző egyéb eh, rendeleteken keresztül szabályozzuk mindezt. a konszolidált szövegben már szerepel, viszont nem tudom, hogy milyen lesz a végső változat ennek a szövegnek. Ott eh, megpróbáljuk kihangsúlyozni a kockázat kifejezést, eh, mert a kockázatnak nem csak a mérték az, ami fontos, hanem, hanem a kitettség, az interkonnektabilitása e, ezeknek a kockázatnak a különböző intézmények között. Nos, ez mindez szerepel a szövegben majd megnézzük aztán hat hónapon belül, hogy milyen különböző egyéb módosítások szükségesek ahhoz, hogy ezt a keretet, amit most felvázolunk, az megfelelően testet öltsön. Nos, aztán a konfliktus kezelést Liza Ferrer jelentésből vettük át. Ez azt jelenti, hogy egy olyan hatóságot jelölünk ki, amelyik követi a válság folyamatát, amelyik meghozhatja a különböző intézkedéseket, amennyiben kölcsönökre vagy garanciákra van szükség, akkor ez meghozza a döntéseket. Nagyon sok módosítót kaptunk, önök hozzájárultak ez. A lényeg az, hogy a ö, erkölcsi kockázatot is csökkenteni kell, mert ez nagyon fontos. Két alapot fogunk létrehozni, a garancia alapot, ezt a különböző intézményeknek a kockázata alapján fogjuk ezt kidolgozni. Ez azt hiszem, a nemzeti letét és garancia ö, alapok, azok ö, látjuk, hogy hogyan működnek, azok tudjuk jól, és aztán egy másik alap, amelyekhez hozzájárulnak a banki intézetek, a különböző kockázatok alapján fogjuk ezeket kidolgozni, és minden egyes esetben fel fogjuk mérni a helyzetet, hogy tudjuk, hogy milyen kockázatokat jelentenek. Kéner, aki a biztosítási ügyekkel foglalkozik, és Luling asszony is támogatja ezt. A szabály az egyszerű többség, és a minősített többséget csak azokban a döntésekben fogjuk ö, ö, figyelembe venni, amikor is normatív kérdésekről van szó, szabályozási kérdésekről. Tehát ami a végső felelősség eh, záradékot illeti. Itt különböző módosításokat kaptunk eh, az eredeti mm, szöveghez képest. A legtöbben nem szeretik azt, hogy a Nemzeti Hatóság egy intézményre elmutathasson a felügyelet intézmény, amennyiben nem tetszik a felügyeleti szerv eh, működése és eh, tovább vihetik ezt a kérdést, hogy át vihetik a bizottsághoz, mert amikor egy pénzügyi intézmény csődbe megy, akkor egy hosszú eljárás az eh, garantálja szinte, hogy ez a válság tovább gyűrűzön. Nos, az a tagállam, a, melyik vit, kimutatja és ki azt mondja, hogy egy bizonyos intézménynek költségvetési kihatásai vannak, annak a tagállamnak el kell magyarázni, hogy miért. A pénzügyi hatóság döntéseink, tehát bizonyos fokú legitimitást kell garantálni annak érdekében, hogy ő hatékony tudjon lenni. És ezért kell az, hogy egyszerű többséggel működjön. Szükség lesz a normatív kérdésekben a ö, minősített többség. És akkor egyik esetben se fog figyelembe vinni a tagállamnak, tehát azonnak a tagállamnak a szavazatát, amelyik benyújtotta a kérelmet. Nos, a konszolidált változatban figyelembe vettük, illetve megjelentük a különböző módosítókat. Ez egy ideiglenes szöveg, hangsúlyoznám, a tárgyalások tovább zajlanak, a megbeszélések keretében ez a szöveg még változni fog, az nyelve az alapelveket meghatároztuk, ugyanakkor várjuk az önök hozzájárulását. Lehet, hogy a bizottság és a plenáris között fel tudjuk használni az időt, hogy tovább dolgozzuk ezeket a témákat, és amikor a parlament majd eh, kifejti álláspontját és dönt, akkor utána következik a második szakasz, amikor is eh, a eh, bizottsággal tárgyalunk. Nos, én továbbra, mint ahogy önök tudják, az a múltban is így dolgoztam, továbbra is nyitott vagyok a különböző felvetések előtt, és hajlandó vagyok bárkivel, bármilyen kérdésben tárgyalásokat folytatni, úgyhogy ha bármilyen javaslattal szeretnének előállni, akkor kérem, tegyék meg, keresenek meg engem. arra kérem önöket, hogy figyeljenek arra, hogy melyik azok a módosítók, amik visszavonhatják, és melyik azok, amelyekhez ragaszkodnak, annak érdekében, hogy világosabb képet kapjunk. De arra kérem önöket, hogy vegyek mindig figyelembe a, filozófiát, az alapfilozófiát, mert azt de nehéz volt elérni, az ki van dolgozva, azt le van egyeztetve, azon nem szeretnénk módosítani. Nos, nagyon sok témában van már egyesség, nagyon sok olyan téma van, amelyik még nyitott, és reméljük, hogy az elkövetkezendő időkben ezeket is le tudjuk szállni, és köszönetet szeretnénk mondani az összes módosító benyújtójának a munkáját, mert úgy gondolom, hogy ez a téma rendkívül fontos a jelenlegi időszakban, amikor is az egész Európai Unió egy válság időszakban van. Um, Köszönöm szépen! Most pedig a Sven, a papír piac felügyeleti hatóság. Csak el tudom, meg tudom ismételni az, ami elhangzott, csak röviden szeretném elmondani azt, amit már azért Maria Margallo képviselőtársam már elmondott. Nagyon jó együttműködés folyt a különböző jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők és a titkárság között és el kell, hogy mondjam, hogy módszertanilag ez egy nagyon nagy kihívás elé állít bennünket, hiszen három olyan jelentésen beszélünk, amelyek nagyon szorosan kapcsolódnak egymástól, nem különböznek jelentős mértékben egymástól, különben nagyon nevetséges lenne, és nem lenne koherens. Ez a három jelentést ugyanakkor össze kell kapcsolni, az ESRB-vel kapcsolatos jelentéssel, és egy koherens keretet kell teremteni, és hogy az összes árnyék jelentéstevőt és jelentéstevőt összehozzuk egy ülésen, vagy össze szeretnénk hozni, akkor sosem találunk megfelelő időpontot, vagy pedig olyan ülésre kerül sor, amely semmi cél, nem célra vezető, nem érünk el semmi. Mindenkivel beszéltem, aki érintett a kérdésben. Számomra természetesen az is fontos, hogy a az európával vagy a többi felügyeleti hatósággal kapcsolatban hogyan vélekednek a jelentéstevők. De természetesen nem lehetséges mindenkivel részletesen beszélni mindenről. Az információ áramlás nem mentes a jelentéstevők mellett. Éppen ezért az eszmecsere során arra sürgetném önöket, ahol, hiszen ami a bizottság javaslatával kapcsolatban olyan változtatásokat szeretnénk elérni, a, amelyek nyilvánvalóak most már, hiszen a módosítók benyújtásra kerültek. De hogyha bizonyos módosítókkal nem értenek egyet mások módosítóival, jelentéstevő módosítóval, akkor erről tájékoztatni kell bennünket, hiszen ez nem nyilvánvalóan látható, és erre zavarosabbá válik az ügy. Éppen ezért fontos lenne a vita során, és erre is kérném önöket, hogy világosan szögezzék le, hogy hol látják a problémákat, a nehézségeket, az egész folyamattal kapcsolatban, és azokkal a speciális kérdésekkel kapcsolatban, ahol nem tudtak módosítókat benyújtani, de amelyek végül ö, a szavazásnál megjelenhetnek, és nem vitattunk meg korábban, és a normális eljárás során nem merültek fel problémaként, amikor ugye a jelentéstevők együtt ö, működtek, ö, akkor kérem, hogy most erről nyíltan beszéljenek. Jó lenne, ha mindent átbeszélhetnénk most. Másodszor pedig mindig is nyitott vagyok, mindig nyitott voltam a közvetlen eszmecserére bárkivel, akárkivel, aki nem is árnyékjelentéstevő, úgy gondolom fontos, hogy nyitottak legyünk. Ami pedig a módosítókat illeti. A legtöbb módosító á, végig fogom venni azokat a legfontosabb területeket, ahol módosítókat nyújtottak be. Először is a működési területtel kapcsolatban elég széles körül az egyetértés. Ugye itt a befektetők védelméről van szó, az egyenlő feltételekről, a szabályozói arbitrázs megakadályozása, illetve a gazdasági elemzés, mindezek az ESMA, az Európai Értékpapírfelügyeleti Hatóság feladatai lesznek. Aztán a, az érintett felekből álló grémium összetételőről volt szó, csicsanak problémák, aztán a safeguard száradék, ami pedig a technikai standardokat, illetve a hetedik cikk, ezzel kapcsolatban nagyon sok volt a módosító. De megint csak azt kell mondanom, hogy nem voltak túl nagyok az eltérések, a nézeteltérések nem voltak. 8-as cikktől 11 cikkig voltak ellen, eltérések, de úgy gondolom, hogy a nagy többség az erőteljesebb, közvetlen ö, hatásköröket támogatja. Aztán nem világos, hogy szükségállapotot ki ö, állapított meg, ki ö, nyilvánítatja ezt ki. Úgy gondolom, az ESRB-nek kellene ezt megtennie. A jogi helyzet szempontjából gondolom lenne a biztonságosabb megoldás. Ami pedig a közvetlen felügyeletet illeti, megint csak vannak nagyon különböző álláspontok, ezek már megvitatásra kerültek, nem ismételnék meg. A közvetlen felügyelet az én jelentésemben a clearing házakkal, központokkal kapcsolatos, ezzel kapcsolatban is voltak módosítók. Én támogatom a clearing központok közvetlen um, felügyeletét támogatom az ESMA által. Aztán következő kérdés, hogy bizonyos ügyleteket betilthatunk-e? Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az eszmát fel kell ruháznunk ezekkel a hatáskörökkel, természetesen nem kell feltétlenül alkalmaznia is ezt, de a lehetőséget meg kell teremteni, hogy bizonyos körülmények között élhessen ezzel a lehetőséggel. Aztán a fellebezés kérdése. Én személy szerint eléggé szkeptikus vagyok a fellebezési testület legitimációjával kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez a megfelelő módja annak, hogy a nem tudom, hogy ez a legitim megközelítése annak, hogy megkérdőjelezzük a meghozott döntéseket, és nem tudom, hogy ez a megfelelő módja a fellebezésnek a szükséges döntések ellenében. Nem tudom, hogy ez demokratikusan uh, legitime. Köszönöm szépen, és meghallgatnám a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen. Peter Skinner nincs itt tehát, ha jól tudom, akkor Bulman úr fog a nevében szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Helyes az ön megjegyzése. Két részre bontanám a hozzászólásomat. Először is a jelentéstevő pontját mondanám el, és aztán után, hogy, utána, hogyha megengedik, lenne néhány megjegyzésem koordinátorként is a szocialisták és demokraták részéről. Nos, ami az eljárást illeti, Erről is fogok majd beszélni, és arról, hogy milyen következő lépésekre kerülhet sor. Eh, Skinner úr a biztosítási eh, hatóságért felelős, eh, kimentette magát, nem tud itt lenni. Az állásfoglalását, vagy véleményét különböző területekre osztja föl, amelyek a szabályozási csomagban találhatók. Először is ami a hatóságnak a feladatait illeti. A 6-tól a 20-ig tartó, 20-asig tartó cikkekre vonatkozik ez. Ami itt eh, új, ez az új definíció, illetve az európai eh, pénzügyi felügyeletnek a rendszere, illetve a különböző egyes nemzeti hatóságok közötti koordinációt támogató testületről van szó. A stressz tesztelés és a közös metódusok kidolgozása. Emellett támogatja ő a különböző befolyási zónák tisztázását, az EIOPA-nak a feladatainak a tisztázását, hatásköreinek a tisztázását, és az együttműködését az ágazati jogszabályalkotással. Bár itt az ágazati jogszabályalkotásnak van prioritása. Amit nem támogat Skinner úr, és ami itt nagyon fontos lenne, az az, hogy az, az EIOPA-t gyengítsék úgy, ahogy a tanács ezt tervezi és a tanácsi szöveg ezt célozza. A másik oldalon figyelmeztet arra, óva int attól, hogy e, az EOPának a hatásköreit növeljük, a hatalmát erősítsük, mert ez jogilag vagy gyakorlatilag akár lehetséges is. Emellett az a szöveg megfogalmazásában is nagyon óvatosan fogalmaz, angolul idézném, mert németül nem megfelelő. az a rugalmasságát csökkentő eh, megfogalmazásokkal, eh, megfogalmazások ellenében emeli fel a szavát. Másodszor pedig támogatja, ki, támogat két érdekeltségi csoportnak a létrehozását az EOPÁN belül, belül, az egyik a biztosítási, a másik pedig a nyugdíj területért lenne felelős, és emellett a megfelelő egyensúlyt szeretné ezen érdekeltségi csoportok között megteremteni. És ezek az ezeknek az érdekeltségi csoportoknak lehetőséget adna arra, hogy kisebbségi véleményüket is közzétegyék. Emellett nem támogatja azt, hogy az ipari érdekelt felek képviseletét túlságosan növeljék. Ami az atástanulmányt illeti, illetve a biztonsági záradékot, Ezzel kapcsolatban a jelentéstevő nem támogatja azt, hogy ha a tanács megpróbálja a biztonsági záradékot kiterjeszteni, és további akadályjá tenni a józan politikával, ezt, politikával szemben, ezt ő nem támogatja. Az európa szervezésére 25-ösről 38-esig terjedő cikkek vonatkoznak és itt az elnök funkciói szerepelnek, aztán az itt egy listáról van szó, amelyet a felügyeleti hatóság állítana össze, és minden fontos döntésnél ebben a felügyeleti hatóságban kell megegyezésre jutni. Emellett azonban nem támogatná, legalábbis ez az álláspontja, hogy egy külön szakértői panelt hozzunk létre, mert ebben további bürokratikus terheket lát. Az európai felügyeleti rendszer a 39-estől a 43-as cikkig itt a közös konzultatív testületet nem Frankfurtba tenné, hanem Brüsszelbe. A többi téma. A 44-es cikktől következően ezekben azt támogatja, hogy tisztázzuk a szájobb a szájobbnak a hatásköreit, és határozzuk meg az EOPának a hatáskörét teljesen tisztán, és akár harmadik országok képviselőit is bevonná ebbe. Összességében a jelentéstevő azon a véleményen van, hogy az EOPÁT meg kell erősíteni. Azonban uh, óva int attól, hogy tovább menjünk annál, mint amit ő megfelelőnek tart. Különös tekintettel a közvetlen felügyeletre, és arra a kérdésre, hogy bizonyos termékeket meg lehet-e tiltani, illetve a döntéshozási folyamatoknak a kiterjesztését bizonyos mértéken felül nem támogatná. És ez utal az említett alapra is. Ferreira jelentésébe szeretné ezt megtárgyalni, ezt a kérdést, vagy a további Európai Bizottsági javaslatokba foglalná bele. Összességében azt gondolom, hogy az az álláspont, amelyet az anyag elkészítésekor vállalt, ezt most itt bemutattam. Most szeretnék rátérni egy olyan pontra, amelyet én koordinátorként, a frakcióm koordinátoraként szeretnék elmondani. Ez a szakbizottság nagyon ambiciózus célkitűzéseket határozott meg. Az Európai Unió polgárainak választ kíván adni egy rendkívül nehéz helyzetre, amelyet a pénzügyi válság okozott. Elnök asszony, szeretném hangsúlyozni azt, hogy az én megfigyelésem szerint minden jelentéstevő és minden árnyék jelentéstevő rendkívül felelős munkát végez. A terméket létrehozni nem egyszerű, ezt én is tudom, hiszen különböző álláspontok fogalmazódnak meg a frakción belül, és a frakciók között is eltérések vannak. És természetes az, és ez nem is lehet másként, hogy azok az álláspontok, amelyeket mi képviselünk, ez most nem Péter Skinnerre vonatkozik, hanem mindenkire, aki itt dolgozik. Nos, tehát a munkánk munkánkra hatással vannak az egyes országainkban, tehát a hazánkban szerzett, pénzügyi területen szerzett tapasztalatok. Tehát ez a munka nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy ez, e, ehhez a polgárok is hozzáférjenek, és az ő érdekükben kell ezt teljesen nyugodtan és végig gondoltan józanul lezárni. Az utolsó fázisban vagyunk. Az a véleményem, hogy nagyon is koncentrálnunk kell, hogy az álláspontok közel legyenek egymáshoz hogy széleskörű konszenzus jöjjön létre a szakbizottságban, és hogy lehetőleg öm, figyelemben legyünk a különböző ágazatok között felmerülő öm, különbségekre. Lehet, hogy vannak dolgok, amelyek a biztosító társaságok szempontjából máshogy merülnek fel, mint a bankok szempontjából például. Azonban az a véleményem emellett, hogy ebben az utolsó fázisban nagyon fontos az, hogy a frakcióink titkárságai is vegyenek részt a végső javaslatok kidolgozásában, mert különben nem lesz lehetőség arra, hogy a frakcióinkkal, frakciókon belül is konszenzusra jussunk. Mert ez már nem csak a jó termék kérdése, hanem a kommunikáció kérdése is. És hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, Biztos vagyok benne, ahogy a koordinátorokkal is beszélünk ma erről, elnök asszony. Nos tehát, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy választanunk kell, hogy jó terméket készítünk, vagy gyorsan dolgozunk, akkor én inkább a jó termék mellett, mellett tennem le a garast. Hogyha ehhez több idő kell, mert jó munkához idő kell, és negyedikén nem tudunk szavazni, hanem máskor fogunk szavazni, akkor én ezzel szemben nyitott vagyok. Az én véleményem szerint a minőség a legfontosabb, és utána jön a sebesség. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök, és Szilvi Gulát következik. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon gyorsan, mert kollektívan dolgozunk, és ezért nem akarom megismételni mindaz, ami elhangzott. Ugyanakkor a ambíciónk nagyon magas szintű, és szeretnénk egy gyorsan dolgozni, anélkül, hogy csorbát szenvedjen a minőség. Nos, a, a szövegemre fogok koncentrálni. Gratulálni, köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik módosítókat nyújtottak be. A titkárságnak külön köszönetet szeretnék mondani, mert kiváló munkát végeztek. Két pont van, ami függőben van még. Az egyik az, hogy milyen fokú nyitottságot kellene, hogy mutassanak a központi bankok, és ezzel kapcsolatosan zajlanak még viták, és a másik az, hogy milyen fokú átláthatóság legyen, mennyire hozza nyilvánosságra az adatokat a hatóság. Nos, ezek a kérdések nyitottak, és szívesen meghallgattam az ezzel kapcsolatos véleményeket. Ami a többi jelentéssel kapcsolatos kapcsolatot illeti, a, hogy José Manuel korábban elmondta, nagyon szoros a munka, de van egy kulcskérdés, mégpedig milyen krit kritérium alapján fognak ezek a hatóságok közvetlenül hatni és tevékenykedni. Ez egy politikai kérdés, e, ugyanis, hogy van egy központi, fel, nemzeti központi hatóság minden egyes országban, és ezt nem szeretnénk érinteni. Nos, van egy e, kételjem, mégpedig e, a meghallgatások alapján, hogy bizonyos intézmények, intézményeknek van egy szisztematikus jellegük. Nos, a válság során meghallgattuk a különböző szakértőket, a piacok, a biztosítások területéről. Önök tudják, meghallgatták a véleményeket, és tudjuk nagyon jól, hogy hogyan alakultak ki ezek a problémák. Nos, a szisztematikus tevékenység, tehát szisztematikus intézményeket megnézzük, akkor és megnézzük, hogy milyenek tudnánk alakítani, akkor torzításokhoz vezethet ez. Nos, ez számomra ez egy kulcsfontosságú terület az, e- ebben a jelentésben Ferrer asszony számára is rendkívül fontos. Én egyszerűen csak azt mondom, hogy e, meghallgatások történtek, megbeszéltük e, a kérdést a szektorral, akadémikus szinten is, de nem tudom, van egyfajta divat, hogy ez a ö, szisztematikus rendszer kérdés egyszer csak előjött. Lehet, hogy a tavasz miatt valamilyen divatnak köszönhetően. Nos, úgy gondolom, hogy ezt jobban át kell gondolni, és nem szabad olyan megoldást hazni, amelyik, el, amelyik nem vezet célra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen szeretném még hozzászólni. Az én jelentésem nagyon rövid, csak 30 másodpercet töltök ezzel. 12 módosítót kaptam, ezek nagyon könnyen beilleszthetők a szövegbe, úgy gondolom nem lesz ezzel probléma. Köszönöm szépen. Az időt pedig töltsük most inkább a nagy jelentések megvitatásával. Köszönöm, köszönöm szépen, Balszász úr. Most pedig a gyűjtőirányelv az egyesítő irányelv következik. Eh, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Omnibusnál 122 módosító érkezett. Köszönetet szeretnék mondani minden módosítót benyújtó kollégának. A múlt héten nem volt alkalmam sajnálatos módon, hogy összeüljünk a tapasztalatcsere cseréhez de ma délután elküldök önöknek egy anyagot, amelyikben felvázolom a kompromisszumos javaslataimat. A 28 kompromisszumot szeretnék kidolgozni különböző módosítókat foglalnak össze. 50 módos, benyújtott módosítót fogadok szívesen, 18 van olyan, amelyet kapcsolatosan kételjeim vannak, elsősorban azért, mert nem koherensek, és ezért alásnák az egész struktúrának a szerkezetét főleg ami az érték papírpiacra vonatkozóan, és különböző olyanok vannak, amelyek a, a tőke öm, követelményre vonatkoznak. Nos, a módosított benyújtóinak el szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen a koherencia az omnibus, illetve a különböző hatosságokat létrehozó anyagokkal, tehát a koherencia legyen elsősorban szem előtt, az egész felügyeleti csomagban szükséges, hogy legyen, meg legyen ez a koherencia, és ez legyen mindig a szem előtt. különböző elveket kell figyelembe venni, ezek eh, a koherencia, mint ahogy említettem, a másik az, hogy a Lisszaboni szerződéssel legyenek ez, ezek a módosítások összhangban, a draft elnök a standard, nagyon fontos kérdés, és a másik az, hogy legyen egy technikai standard eljárás. Ez megfelel a diszfoni szerződésnek. Tehát van egy olyan eljárás, amelyik a parlament felügyelete alatt van, és egy másik egy technikai eljárás, a draft technical standardnek ezekre kell vigyázni. Tehát azok a modosítások, amelyek kizárólag csak a draft technical standardekről szólnak, ott egy kicsit módosítani kell annak érdekében, hogy ez a két eljárás van, van a parlamenti felügyelet, és a másik a technikai kérdéseket érinti. Aztán eh, harmadik helyen a különböző irányelvnek a feldolgozását érint néhány módosító, tehát az, hogy meglegyen a megfelelő összhang. Aztán a módosítóknál bizonyos kire vonatkozó kérdések voltak. Nagyon jó, hogyha meghatározunk határidőket a különböző kezdeményezéseknél, és ezeket akkor szívesen fogom. Bizonyos módosítók vannak, a melyek érzékeny témákat érintenek, mint például a hibrid tőke kérdését, olyan, olyan irány, olyan útmutatókat kellene kidolgozni, amelyik megmutatják. Én egy tranzakciót szeretnék javasolni. Igen, útmutatók kellenek, ugyanakkor 2004-re kell ezeket kidolgozni, és a, addigra kell kidolgozni pontosan ezeket az útmutatásokat európai szinten. Végezetül ezek a módosítók eh, nagyon fontos mértékben hozzájárulnak a munkához. Van egy másik kritérium. Ott, ahol különböző módosítók vannak, amelyek inkompatibilisek egymással és ellentmondóak egymásnak, én azt a kritériumot alkalmaztam, hogy amikor ilyen kérdések vannak, és ezek nem szükségesek, akkor között ezeket lesöpörtem az asztalról. Tehát amikor konfliktusos kérdések jönnek elő, a más kérdésekben, amikor van egyfajta összhang, akkor azokat megtartottam, összeültem a különböző módosítóknak a benyújtóival, hogy üljünk össze, tartsunk egy értekezletet, mérjük fel a helyzetet, de hogy Garcia Magal úr is mondta, meg Ulman úr is, az Bulman úr is mondta, ez egy közös munka, ez egy együttes munkát követel, és biztos vagyok abban, hogy egy széles körű egyetetősen fogjunk jutni ebben a részben is. Thank you very much. Köszönöm szépen. Pászáz úr, még mindig várunk az ön csomagjára. Kicsit igazságtalan, hogy elkülönítjük önt. Most pedig akkor Remélem, hogy a legtöbb időt arra szánatjuk, hogy a többi képviselő hozzászólhasson ehhez, hiszen ez a meghallgatásnak a célja is. Szeretném még hozzászólni, vagy valamit hozzáfűzni ehhez. Én Shadow vagyok az EFA, és szeretném tudni, hogy mikor kell ebben a témában hozzászólni. Right, those who are shadow. Azok, akik árnyékjelentős tevők, kérem, hogy eh, jelezzék ezt, hiszen itt hét emberről van szó, és fel kell írnunk a neveket. Szeretném, ha először az árnyékrendtéstevők kapnának szót, hiszen akkor lehet, hogy ezzel le is vegyük a kérdések. Először is Astrid Lulin kapja meg a szót, aki tudom, hogy árnyékrendtéstevő valamelyik jelentés esetében Elnök asszony, igen. A Buller árnyékjelentés tévője vagyok. Egy apró megjegyzést szeretnék tenni. Márgál úr jelentésevel kapcsolatosan egy nagyon érdekes rész van, cikk volt a Financial Times-ban, amelyik az európai bankokat illeti. Tudom, hogy nagyon előre haladott a munka, de szeretem tudni, hogy miért nem egy olyan szervezetet hozunk létre, amelyik rendezi a különböző nemzeti hatóságok közti vitás kérdéseket. Úgy gondolom, hogy egyfajta bírósági vagy döntési jogkörrel kellene felrohazni egy hatóságot, annak érdekében, hogy végleges döntések szülessenek olyan vitás esetekben, akkor két különböző nemzeti hatóság érintette azt szeretném tehát, hogy nagyon hogy megfelelően szinkronizált, illetve összhangban legyen hozva ez az anyag. Biztos vagyok abban, hogy ez a munka mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy egységesebb legyen a szabályozás ezen a területen, és köszönetet szeretnék eh, mondani Márgál úrnak annak érdekében, hogy olyan nyitott és pozitív módon közelít a kérdéshez, és remélem, hogy az összes többi kollégája is így fog hozzáállni az én frakcióm nevében tegnap áttekintettük a kompromisszumos javaslatokat, amelyek Bulár asszony átküldött hozzánk, és amelyeket már megvitattuk Strasbourgban, és az elveket illetően nem szeretném mondani, hogy a frakcióm támogatja azt az álláspontot, hogy az Európai Központi Banknak alapvető főszerepet kell játszani az ilyen kérdések szabályozásában. Ez, nem, ez azért van, mert ez a legeurópaibb megoldás különböző jelentések vannak, amelyek ezt alátámasztják. Van, ahol külön választják a makroprudenciális és a mikroprudenciális felügyelet között külön választják. A mikroprudenciális az nemzeti hatáskörben maradna, és már régóta vitatjuk ennek a logikáját és ugyanis olyan viták voltak, amelyek megint vitatják az Európai Központi Banknak a szerepét, a központi szerepét. Én egészen eddig önök tanúsíthatják, hogy egész nyitott voltam, csak meg kell határozni, hogy meddig és mikortól kezdve van az, hogy a nemzeti hatóságoknak a szerepe nagyobb lesz. Nos, a mai napon nem tudok erre egy választ adni, de hallgatom azokat, akiket szeretnék kiterjeszteni a nemzeti hatóságok hatáskörét, azt hiszem, hogy nem állunk messze attól, hogy teljesen eltávolodjunk a kezdeti állásponttól. Úgy gondolom, hogy nem arról van szó, hogy konkurenciális intézményt kell létrehozni, amely konkurenciát jelenthet az Európai Központi Banknak, hanem kiegészítő hatosságokat, intézményeket kell létrehozni úgy vélem, hogy ha ez nem történik meg, akkor szétszabdaljuk a felügyeletet. Nem szabad, hogy konkurencia legyen ezen a területen a különböző intézmények és hatosságok között. Bulár asszony egyfajta arany középutat választott, a, a az EKB eh, hatáskörei a kezdeti állásponthoz képest gyengült a mostani változatban, de úgy, és ezt kihangsúlyozták a szocialisták és a zöldek, például ami az elnökséget illeti, csak úgy példaképpen az e SRB-nek az elnök, az első alelnök szintén, de ő az nem eurozónából jön, aztán lesz egy harmadik alelnök, hogyha ezt az helyet az egyik felügye, nemzeti felügyelőnek adjuk meg, aki az egyik eh, három európai hatóság közül van, akkor egy túlsúly alakul ki. Nos, az egyik oldalról az Elszerbe elnök cikke, hogyha nem így történik, akkor kisegségben kerül, szemben a nem eurozónával, és szemben a nemzeti hatóságok képviselőivel. Nos, ebben az esetben az eurozónát egyáltalán nem fogja képviselni senki a testületben. Nos, ezért ez egy problémás kérdés, és ezért javasoltam, hogy a két alelnök legyen az ESRB képviseletében, annak érdekében, hogy megfelelő legyen az egyensúly az eurozóna és a nem eurozóna között. Úgy vélem ugyanis, hogy megfelelő egyensúlyt kell találni. És a megfelelő egyensúly az azt jelenti, hogy nyitottak kell, hogy legyen, és nem szabad a kezdeti egyensúlyt módosítani, amelyik a szöveg kezdetén volt, mert ez az egyensúly szerepel a többi szövegben is. Néhány módosítás, kompromisszumos módosítót szeretnék benyújtani, ebben az értelemben. A lényeg az, hogy konstruktív módon dolgozunk, hogy megfelelő legyen a megközelítés, és tudom garantálni az én frakcióm nevében, hogy magunk részéről így fogunk dolgozni mindenkinek a tisztelet, mindenkinek a véleménye tiszteletben tartva. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig felolvasva a felszólalók listáját, hogy tudja ki mikor kerül sorra. Először az árnyékátos tevők. Pitella forward, Ferber, uh, Sanchez Presedo again, uh, Zalba Bidigan, uh, and Sven Giegold, and then uh, from non-shadow. most nem Jury, so anybody else who, who wants will be added on. Bárki más, aki még hozzá szeretne szólni, akkor ezután kerül sorra, most pedig Pitella úré a szó. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy az általános képet, amit felvázolt Gercia Margallo kolléga, teljesen uh, osztható. Úgy vélem, hogy ez a három testület egy igazi választ ad, az első választ jelenti, amit a parlament ad a válsághelyzetre. Európai szinten jelöli meg a piaci felügyelet. Amennyiben másképpen járunk el, akkor az egész reform címkétüzéseit árulnánk el. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ragaszkodni kell a kezdeti eh, felvetéshez. A parlament nem fordulhat ennél puhább megoldásokhoz. Meg vagyok győződve arról, hogy elég gyorsan el lehet nyújtni egy igen ambiciózus megoldásra. Mert hogyha elkezdjük nyírbálni az új hatóságoknak a hatásköreit, és előtérbe hozzuk a nemzeti hatóságoknak a hatáskörét, az, az nagyon ö, ellentmond annak a kezdeti felvetésnek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen ragaszkodni kell a központosításhoz, hogy európai szintű felügyeleti hatóságok legyenek, annak érdekében, hogy minden európai állampolgárnak az érdekeit szolgáljuk. Arra kérem a arra kérem a jelentéstevőket, hogy ragaszkodjanak a kezdeti felvetéshez, mégpedig, hogy a nemzetik felett álló felügyeleti hatóságokat hozzunk létre, annak érdekében, hogy eleget tudjuk tenni az elvárásoknak. Nagyon fontos, hogy megfelelő módon adjuk meg azokat a paramétereket, amelyeknek alapján meg tudjuk határozni, hogy mikor vagyunk válsághelyzetben, és mikor nem vagyunk válsághelyzetben. Gigolt kolléga egy, -egy technikai öm, szervet jelöl meg az srb ben nagyon fontos tehát, hogy a különböző vitákat is eh, megoldjunk a különböző nemzeti hatóságok között. Ez nagyon fontos, hogy legyen egyfajta döntéshozó testület, ahogy korábban az egyik kolléganő rámutatott. A cross-border csoportok eh, működése is nagyon fontos, és úgy vélem, hogy a, garancia záradék nagyon fontos kérdés, és ez egyik módosítóban azt fogom kérni, hogy a kormányok is megfelelő módon jelöljenek meg, vagy jelentést tegyenek arról, hogy milyen költségvetést kapnak azok a nemzeti szervek felügyeletek. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelően szabályozzuk ezt az igen kényes ágazatot, úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy létrehozzunk egy válságkezelő alapot, amelyet maguk a bankok finanszíroznak, az lehetővé tenni, hogy a bankok hozzájáruljanak a pénzügyi válságok költségeihez. Nagyon sok kolléga rámutatta arra, hogy centralizáljuk ezeket a hatóságokat egyetlen egy városban. Ne úgy járjunk, mint más eh, esetekben, hogy különböző városban, városokban vannak szétszórodva, óriási költséget jelentenek. Én úgy gondolom, hogy egy megfelelő ilyen mm, pragmatikus megoldást kell hozni, amely költségcsökkentő, költségkímélő és a lakosság által is érthető. Köszönöm szépen, Viki! Köszönöm szépen, szeretnék visszatérni. Szeretnék visszatérni a felügyeleti hatósági struktúrára. Ennek a lényege a stabilitás és a transzparencia erősítése a pénzügyi ágazatban Európa szerte. Közös szabályok, jobb együttműködés határokon túlnyúlóan, és biztosítva azt, hogy az európai jog megvalósul és végrehajtásra kerül, és hogy az adófizetők érdekeit képviseljük, mindenek előtt szem előtt tartjuk. Ezek a jó dolgok. Tudom, hogy egy hetet egy hetet elvesztegettünk a természeti katasztrófa miatt, de azt gondolom, hogy a parlamentnek transzparensnek és demokratikusnak kell lennie. Minden esetben tudom, hogy a koordinátorok és a jelentéstevők nagyon sok munkát végeztek. Én azonban nem vagyok jelentéstevő, és nem vagyok olyan frakcióban, amelynek jelentéstevője lenne, vagy van ezekben a témákban, ezért nem volt számomra teljesen transzparens a folyamat, és egy kicsit ka- kaotikusnak érzem ezt az egész eljárást. Olyan eljárásra került sor, amelynek során módosító javaslatokat nyújthatunk be. És nagyon nagy, nagyon örülünk annak, hogy kaptunk egy új jelentés tervezetet, amely újabb módosító javaslatokat hozott magával, amelyeket még be sem nyújtottak tulajdonképpen, és erről kellene most szavaznunk, illetve beszélnünk, és jövő héten szavazni róla ezekkel, erről és azokkal a potenciális módosító javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket még mindig be sem nyújtottak és be se, közé sem tettek, hát ezzel kapcsolatban mondanám én azt, hogy nem biztos, hogy annyira transzparensek vagyunk. A másik folyamat, a másik jelentéssel kapcsolatban nagyon jó volt az együttműködés az árnyékjelentéstevőkkel és a jelentéstevővel, és remélem, hogy ez majd visszatükröződik ebben az anyagban komoly jogi felvetések, illetve gyakorlati problémák merülnek fel a különböző hatáskörökkel, a bankfelügyeleti hatáskörökkel kapcsolatban. A bankfelügyelet de kapcsolatban felmerült az, hogy most tulajdonképpen ügynökség szerű ügynökségszerű kapcsolatban legyenek a hatóságok és a nemzeti hatóságok egymással. Április 15-én a parlament közzétett egy nyilatkozatot, amelyben az szerepel, hogy az ESA csak olyan hatásköröket kaphat, ahol, amelyekben technikai szakértelemre van szükség, és pontosan meghatározott feltételek mellett, és e-, eredeti hatá hatáskörök nélkül. Elnök megszakítja a hozzászóló. Nem akarlak megszakítani, csak egy pillanatra, hogy lassabban, illetve Jean-Paul szeretett volna hozzászólni. Philippe. Pas à la fin, je souhaite intervenir pour a végén hozzá szeretnék eh, járulni, illetve ennek a, a eh, hozzászólásnak a végén szeretnék szólni. Szóval Viki. Jó, rendben, bocsánat, bocsánat, Viki, úgyhogy akkor kérlek szépen, hogy folytasd. Nos tehát, e, időre van szükségünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy tényleg transzparensek legyünk, átláthatóak legyünk. A jelentésben amit Garcia Megája úr készített. Nagyon jó munkát végzett. Nem csak egy alapot vezetett be, hanem két alapot. És ez egy olyan dolog, amely amiről nem igazán, amelyek nem igazán tették közzé. Én ezt tegnap este kaptam meg ezt az anyagot most egy alapból kettő lett, a második alap a depozit, betét, betét garanciák, betétbiztosítási programokra vonatkozik. A betétesek ugye tudják, hogy állami garanciát kapnak, bármelyik bankba vagy pénzintézetbe betehetik a pénzüket, és ebből a betét garanciából részesülnek. Függetlenül attól, és nem gondolják végig, hogy ez a pénzügyi intézet stabil vagy nem, és ez egy morális, egy erkölcsi veszély meg kell ezt vizsgálnunk. Nem vagyok benne biztos azonban, hogy európai alap felé kellene elmozdulnunk, nem ezt javasolta az IMF. Elmondanám azt, amit Vászkiner úr is említett, nézzük meg ezt a bank ügyeket, a e, mentő alapok ügyét, a Ferére jelentést. Nagyon fontos jelentésről van szó, egyszerűsíteni kell gyorsan de megfelelő vitát lehetővé tevő ütemtervel kell dolgozni. Jean-Paul. Köszönöm szépen, Jean-Paul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdéssel kapcsolatosan szeretnék hozzászólni. Az első az, hogy rendszeres és állandóan járok az ülésekhez, és úgy vélem, hogy figyelembe kellene venni az ön ajánlásait, ami a hozzászólások idejét illeti. Ön többször felkérte a mai napon a hozzászólókat, hogy röviden szóljanak hozzá. Ugyanazok tartják be a egyes illetők más parlamenti képviselők meg soha nem tartják be ezeket más, másodjára. A néppárt koordinátoraként, és úgy gondolom, hogy a többi koordinátor is, én nem tudom elfogadni az, hogy a vita során a képviselők nem kaptak információt, vagy nem kaptak megfelelő információt. Ezt nem tudom elfogadni. Soha nem láttam ekkor mekkora mély együttműködés az előadók, az árnyék előadók között, kiváló munkát végeznek a kollégák, óriási mértékben továbbítják a, mm, az információkat, és mivel hogy ezek nyitottak, ezek az előadások, én úgy gondolom, hogy nem szabad itt, hogy elhangozzék, hogy a parlament nem megfelelően átláthatóan dolgozik, mert úgy gondolom, hogy ebben az esetben példaértékű módon történik a munka. Nagyon sok előadás van, vagy megbeszélés van, amelyik nem nyilvános, most mit nyilvánosan beszélünk, és ezért nem szabad kihasználni ezt a nyilvánosságot, hogy olyan dolgokat mondjuk, amelyek nem állnak meg a helyüket. Köszönöm. Köszönöm szépen szeretnék, hogyha még az idő engedi néhány szót szólni a módszerekről a végén, hiszen nagyon nagy kihívásokkal küzdködünk a csomag természetét, illetve most pedig Márkus Ferber kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a gyűjtő irányelv tevője van, és szeretnék néhány bevezető megjegyzéssel élni. Először is szeretném leszögezni, hogy a bizottság a 11 irányelv átdolgozásánál nagyon eltérő minőséggel végezte ezt a munkát, ez nyilvánvalóan felismerhető. Vannak olyan osztályok, amelyek nagyon intenzíven foglalkoztak az az illetékeségi körökbe tartozó irányelvekkel, más osztályok esetleg slamposan mondhatnánk, slamposan dolgoztak úgy gondolom, hogy itt ez egy technikai jellegű dolog, hiszen itt alkalmazkodunk, kiigazítjuk az irányelveket technikai szempontból a Lisszaboni szerződés rendelkezésének megfelelően. A három ügynökség, hatóság felállításáról van itt szó, és a bizottság részéről úgy gondolom, hogy jobb munkát is várhatunk volna. Másodszorban pedig hálás vagyok a jelentés tevőnek, hogy egy általános áttekintés nyújtott a szándékairól, és remélem, hogy a beszélgetések során, amelyeket az árnyék jelentéstevőkkel folytatni fogunk, valóban az az egyes ö, e, módosítókról is ö, e, tárgyalhatunk, hiszen most nem derült ki minden. E, remélem, hogy még megvilágíthatjuk a részleteket, és az egész csomag hasonló a lámfalosi csomag megítéléséhez ugye az előző hivatali ciklusban az került megvitatásra, a komitológia keretében vagy az új Lisszaboni szerződés értelmében ugye a felhatalmazáson alapuló jogi aktusra vonatkozó eljárás keretében itt vannak olyan parlamenti jogaink, a, amelyeket érvényesíthetünk, és nagyon hálás vagyok a jelentéstevőnek, hogy, hosszabb időt tervez erre az eljárásra. De mégiscsak furcsa, hogy fast track gyorsított eljárásra beszél. A Lámfalusi csomag esetében három hónapot kaptunk, most a jelentéstevő hat hónapnyi időt kíván nekünk adni. Úgy gondolom, hogy ez lehetőséget biztosít arra is, hogy minden részletről az összes érintett szakbizottsággal tárgyaljunk, de hogy bizonyos eljárások tekintetében ezt négy hónapra csökkentsük, ezt nem tartom jónak, és ez is hozzátartozik az átláthatóság, a demokrácia kérdésköréhez, úgy gondolom ezt is meg kellene vitatni, úgy gondolom joggal vagyok szkeptikus a gyorsított eljárással kapcsolatban. Nagyon sok módosító indítványt kaptunk, 11 irányelv kerül módosításra, tehát megfelelő eljárás kell jutnunk és még egy megjegyzés. Nagyon örülök, hogy úgy tűnik sikerül a frakciók határon átnyúlóan, tehát frakciók között és megállapodásra jutnunk. Fontos, hogy a tanácsa szemben csak úgy tudunk megfelelően fellépni, hogyha koherens megközelítést követünk a hatóságokkal és az irányelvekkel kapcsolatosan. Fontos az, hogy már előtte megágyazásra jussunk, egyhangúságot tudjunk prezentálni a tanács fel, és ez nem könnyű. Remélem, hogy sikerül ezt elérnünk. A pénzügyi piacok ugye főleg a, túl sok tagállam miatt szenvedek, nagyon sokféle az álláspont, a tanácsban is megjelenik ez, hogy túl sok a tagállam is túl kevés Európa, és az az egy lecke, amelyet meg kell tanulnunk, az az, hogy Európa már-már túl kicsivé vált ahhoz, hogy a játékszabályokat lefektethesse. A tagállamok viszont még inkább túl kicsik és kevesek ahhoz, hogy szabályokat hozhassanak úgy gondolom, hogy az emberek, a befektetők érdekében a tanács ellenében erőteljesen fel kell lépnünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Antolin, kíván még hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Kárciasz Margallo úrnak a az, hogy megadta nekem a lehetőséget arra, hogy felvegyem vele a kapcsolatot, és alaposan áttekintsük a különböző kérdéseket, amelyek a felügyelet, a bankfelügyelettel kapcsolatosak. Még nem végleges a vita, nem fogjuk most megoldani, ez egy folyamat, de úgy vélem, hogy a plenárisig még nagyon sok kérdés nyitva marad és nem határidő kérdés ez. Tavaly kezdtük el ezt a megbeszélést, úgy vélem, hogy megfelelő gyorsasággal kell ezt tető alá hozni. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió, mivel hogy főszerepet játszik eh, banki kérdésekben, a június 26-án, 27-én, amikor a G20-as lesz júniusban, akkor megfelelő formába öntse már ezt a felügyeleti csomagot, de látom, hogy nagyon sok kérdésben igen fontos viták zajlanak még. Hogy vélem, hogy a javaslatokban a következőt kellene tenni, az, hogy azokat a kérdéseket felvetni, amelyek már elég érettek, azokat összefoglalni, nem kimerítő jelleggel. Nagyon sok kérdés van, amit nem szabad megoldottnak tekinteni, de vannak más kérdések, amelyekben meg a vita egy sokkal kezdetlegesebb eh, állásponton van. A, a módosítóknál úgy vélem, hogy van egy, egy kritikus tömeg, amely lehetővé teszi az, hogy egy egységes álláspontra jussunk a parlamentben. Nem azt mondom, hogy százszázalékos, mert az soha nem jön össze, de úgy vélem, hogy elég magas szintű az egyetértés foka. Ez azért alakult így ki, mert nagyon sok megbeszélés van, a Lárosziai jelentés, a bizottsági jelentések alapján tudjuk, hogy mi a tanács véleménye, és azért annak a meggyőződése, hogy a tanácsállás pontja az igen csekély volt, mi ezért egy további erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy még messzebbre jussunk. Úgy vélem, hogy bizonyos kérdésekben tovább léptünk, jelentős haladást értünk el, de vannak más kérdésekben, ahol még nincsen ilyen előre haladás, például a pénzügyi stabilitás, a úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdéseket vettünk át. Szükséges megfelelő interakció a mm, központi hatóságok és a tényleges gazdasági világ, a, a, fair konkurencia kérdés és nagyon fontos, a költségek kérdés és nagyon fontos. Azt hiszem, hogy ezekkel kapcsolatosan magas szintű egyetértés van. Aztán van egy másik kérdés, hogy ez a felügyet ne csak technikai legyen, hanem annál sokkal több. És itt egy olyan felügyelet legyen, amelyik többlet a hozzáadott értéket képvisel, és ez nagyon fontos. Ezért mi azt javasoltuk, hogy legyen egy meghatározás, amelyik cross-border vagy szisztematikus kockázatot érinti, mert úgy gondolom, hogy európai szinten egy cross-border határokon átnyúló kockázatot is be kell fogadni, be kell venni. Nagyon fontos, hogy ezt a kérdést tisztázzuk, és hogy a lehető legmesszebbre menjünk ebben ami az európai felügyelet több szintűséget illeti, eh, amelyben figyelembe vesszük a jelenleg is működő nemzeti felügyelőti rendszereket. Nagyon fontos, hogy a felügyelet horizontális jellegű legyen. Ez minden egyes vitánál elhangzott, hogyha azt akarjuk, hogy tényleges felügyelet legyen, akkor szükséges, hogy legyen egy egységes eh, szabály eh, egységes legyen ez a szabály, vagy kettő ilyen szabály lenne. Az egyik az egyes hatóságokra vonatkozik, a második szabálykönyv az más hatóságokra vonatkozik. Nagyon fontos, hogy tehát, hogy egységes. Vannak olyan entitások, amelyek kockázatot jelentenek, mások, amelyek nem. De mindezt egy egységes szabálykönyvben kellene rögzíteni. Nem szabad, hogy senki se azt higgye, hogy vannak olyanok, akik más játékszabályok szerint játszanak. Nem, világosan ki kell jelenteni az, hogy mindenki egységes szabályok alapján játszik olyan szabályok, amelyek érintik mindazokat, akik kockázatok képviselnek, és mindenkire vonatkoznak. És ezt világosan ki kell jelenteni. Nos, mi egy katalógust javasoltunk, hogy milyen hatalmakkal rendelkezzen, milyen vannak nemzeti hatosságok, de ők competent authorities is, tehát illetékes hatosságok is az európai szinten, tehát egyenlő hatályokkal kellene rendelkeznek ezeknek erős hatosságokat szeretnénk elérni, és ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy a technical standards eh, tekintetében nagyfokú egyetértés van. Az alkalmazást illetően is úgy vélem, hogy a single rule bookra eh, való hivatkozást meg kellene erősíteni. Ezen fogok dolgozni. Ugyanakkor akkor a felügyeleti hatóságok önállóságát is növelni kellene. Úgy vélem, hogy a költségvetési kérdésekkel óriási lépést tettünk ebben, ugyanakkor még szükséges további odafigyelés. A felügyelés részvételi folyamatot kell biztosítani konzultatív jelleggel, és azt hiszem, hogy ezen a területen is óriási nagy lépéseket tettünk. Ami a demokráciát illeti, nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek a szerep szerepét meghatározzuk. De eh, van egy másik kérdés, ahol mi a, a, vita. Nos, nagyon jó lenne, hogy eh, meghatározzuk, mi az a szisztemikus kockázat, milyen módon tudjuk ezt meghatározni, melyek azok a tevékenységek, amelyek ez alá esnek, és meghatározni, hogy milyen eszközök vannak, és milyen védőhálót tudunk kidolgozni. Úgy vélem, hogy a legfontosabb prioritás azok a betétesek, az ő védelmük lenne a legfontosabb, és ez szem előtt tartva kell kidolgozni az egész rendszert. Van egy eh, kritik, egy eh, kritikus tömeg, amely lehetővé teszi azt, hogy tovább lépünk, van egy megfelelő egyetértés, és ez lehetővé teszi azt, hogy egy igen erős anyagot, dokumentumot dolgozzunk ki. Úgy vélem, hogy ez egy jelentős folyamat, és nem most lesz vége, hanem egy hosszabb folyamat lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zemmel Pitek kapja meg a szót. Köszönöm elnök asszony. Nagyon fontos, hogy ez a három jelentés egységes legyen. Én shadow reporter vagyok az egyiknél. Úgy gondolom, hogy szükséges legyen egy 12-es cikke a biztosításoknál is, ugyanúgy, ahogy a többi anyagnál van ugyanis vannak olyan biztosítási entitások, amelyik szisztemikus kockázatot jelentenek, ahogy az egyik Genfi jelentés is meghatározza. Nagyon fontos, hogy ezeket alkalmazzuk, tehát ezeket az intézkedéseket a biztosítás területén is. Tehát, hogy legyen egy alap biztosító társaságok számára is. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben sokkal kevesebb forrásra lenne szükség, sem mint a banki szektor esetén. Ugyanis a, mi, ebben az ágazatban a jellegzetességeinél fogva sokkal kisebb a kockázat. Nem azt mondom, hogy semmis, de sokkal kisebb olyan garanciális kockázat olyan garanciális sémákkal lehetne dolgozni, amelyekkel lehetséges a veszélybe került entitásnak a megmentése. Nagyon fontos, hogy egy megfelelő harmonizációs szintet érjünk el annak érdekében, hogy egész Európában a, a olyan biztosítási garancia sémákat dolgozunk ki. Harmonizáció tehát a védelem, a legnagyobb védelem érdekében, és egy olyan európai rendszer, egy olyan európai rendszer, amely segít azoknak a szisztemikus kockázatot jelentő biztosítóknak. Gori asszony parancsolja. Győri asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Próbáltam a megjegyzéseimet úgy csoportosítani, hogy koncentráljunk azokra a kérdésekre, amelyek mentén ugye láthatóan konfliktus van, vagy lesz a tanács és a parlament álláspontja között, és hogy milyen irányba kellene elmozdulnunk talán egy kompromisszum érdekében, hiszen az elhangzott ma már több szereplő szájából is, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez a felügyeleti reform 2011-től már működhessen, és bizony szeretném, ha a magyar elnökségnek 2011-ben már nem lezárnia kellene ezt a dossziét, hanem már működtetnie. Melyek ezek a csomópontok, amelyekről szerintem muszáj még beszélnünk? Az első, az egyes pénzintézetek döntési jogkereivel kapcsolatosan. Látjuk, hogy az EP javaslatai a felügyeleti centralizáció irányába mutatnak, hatóságok kötelező érvényű döntésével helyezni előtérbe, illetve bevezetni az európai pénzügyi dimenziójú pénzintézet fogalmát. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos előrelépések de lenne egy kérdéskör amit szerintem mindenképp a raportőröknek át kellene gondolniuk mégpedig az hogy több tagállamban is a bankrendszer az külföldi tulajdonban van és hát hogyan garantálhatjuk akkor azt hogyha ilyen európai dimenziójú pénzintézet és európai dimenziójú felügyelet irányába mozdulunk el hogy ezekben az országokban, ahol a, a bankrendszer külföldi tulajdonban van, de a leánybankok működésébe a nemzeti felügyeleteknek a továbbiakban is megmaradjon a beleszólása. Én ezt rendkívül fontosnak tartom, mert hogyha a felügyeleti kompetenciát teljes mértékben kiadjuk, akkor ennek megfelelően kellene a felelősségi körnek is módosulnia, és hát meg kellene vizsgálnunk, hogy ennek a felügyeleti centralizációnak milyen fiskális és egyéb rendszerkockázati következményei vannak a, abba az országban, ahol ez a, mondjuk a leánybank tevékenykedik. Tehát én ezt mindenképpen fontosnak tartanám, például a betétesek kártalanítása szempontjából is, hogyha a felügyelet terén európai irányba mozdulunk el, akkor ugye a kártalanítás, betétvédelem irányába is ezt a lépést meg kell tenni, illetve nem vonhatunk ki mindent a nemzeti felügyeletek hatósága alól, tehát itt szerintem egy kompromisszum irányába kell majd tovább lépni. A második csomópont a döntéshozatai eljárás. Itt szerintem a parlament, az Európai Parlament lehet kemény, és az egy ország, egy szavazat elvének bevezetését azt én is támogatandónak tartom az európai pénzügyi hatóságok felügyeleti tanácsaiban, hiszen itt szakmai kérdésekről kell dönteni, nem annyira politikai ügyekről, tehát én szerintem itt tartsunk ki. Az Európai Pénzügyi Védelmi Alap esetében, amit a parlament ugye javasol felállítani, ez pontosan az előbb elmondott, tehát a döntéshozatali jogköröknél elmondottak alapján, én ezt nagyon fontosnak tartom. Ugyanakkor egy fokozatos bevezetést javasolnék, hát ha így a tanácsban is támogatókra lelhetnénk, hogy ez semmiképp ne vezessen a verseny torzulásához, és hát bankcsőd esetén így a, azok a tagállamok, ahol leánybankok tevékenykednek, semmiképpen ne járhassanak rosszabbul, mint mondjuk amit a jelenlegi rendszer, jelenlegi felügyeleti rendszer lehetővé tesz. A technikai sztenderdek elfogadása egy következő csomópont. Itt ugye az Európai Parlament azt javasolja, hogy az európai pénzügyi hatóságok csak a nem lényegi kérdéseket érintő területeken alkothassanak részletszabályokat. Én azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy világos legyen a feladatmegosztás, hogy mi az, amit a nemzeti felügyeletek, és mi az, amit az európai pénzügyi hatóságok szabályoznak, tehát itt szerintem e vonalak mentén lehetne a kompromisszumot megtalálni. A következő csomópont az a tagállamok jogi biztosítékai a hatóságok döntéseivel szemben, hogyan lehet, tehát a tagállamnak milyen lehetősége marad, hogyha nem ért egyet a döntéssel, akkor mit tehet. És itt a parlament azt javasolja, hogy legyen egy Eh, mindig egy hatástanulmány a kötelező erejű döntés fiskális hat, eh, hatásairól. Én ezzel egyetértek, azt javasolnám ugyanakkor, hogy ez ne tíz napon belül kelljen elkészíteni, azt kicsit eh, ambiciózusnak érzem, hanem legalább egy egy hónapos határidő maradhasson. Következő csomópont az az információgyűjtés. Itt nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket az információkat valóban megkaphassa, a, megkaphassák a pénzügyi hatóságok a nemzeti pénzügyi hatóságoktól, de ne szabályozzuk ezt olyan irányba, hogy ez óriási plusz adminisztratív tehernövekedéshez vezessen. A következő csomópont, az pedig a jegybankok részvétele az európai pénzügyi hatóságok munkájában. Én azt gondolom, hogy a felügyeleti, hatóságok felügyeleti tanácsaiban fontos lenne, hogy a nemzeti bankok részt vehessenek, nem kell, hogy szavazati jogot adjunk nekik. Én azt hiszem, hogy a jegybankok azok, tehát a nemzeti bankok azok, amelyeknek adatbázisuk van a pénzügyi stabilitási kérdések megítéléséhez, például bankközi likviditási ügyekben, tehát én nagyon fontosnak tartanám, hogy jelen lehessenek ezekben a, a testületekben. Végezetül néhány megjegyzés az Európai Rendszerkockázati Tanácshoz, tehát az ESRB-hez. Én azt fontosnak tartom, hogy ugye legyen egy előkészítő szervként egy úgynevezett Advisory Technical Committee, tehát egy technikai tanácsadó testület, és hogy ebben csak jegybanki és felügyeleti szakértők kapjanak helyet, én azt gondolom, hogy itt szakmai, pontos szakmai munkára van szükség. E, az európai parlamenti módosító indítványok között volt néhány olyan, amelyik azt javasolja, hogy ebbe ilyen kutatók, akadémiai szakemberek is benne lehessenek. Én ezt egy picit túlzásnak vélem. E, a következő megjegyzésem a rendszerkockázati tanácshoz hogy a, az általános testületben nem tartom fontosnak, hogy az európai pénzügyi hatóságok szakértői helyet kapjanak, hiszen ezek eh, nem szektoriális ügyek, hanem általános rendszerkockázatról van szó, tehát szerintem ettől eltekinthetnénk. Eh, végezetül a felügyeleti kollégiumok eh, munkájában nagyon fontos lenne, hogy a jegybanki szakértők ott lehessenek, de testüleg, tileg nem gondolom, hogy a rendszerkockázati tanácsnak ott kellene lennie és még egy záró megjegyzés hogy több módostó indtvány van bent a, ugye ebben a csomagban arról hogy a, a rendszerkockázati tanács steering komitéjében lehessenek a nem eurózóna tagállamokból is kötelezően tagok tehát hogy ne csak esetlegesen hanem hogy mindenképpen mondjuk ki a szabályozásban hogy, hogy képviseltessék magukat. tudjuk hogy a válság az nem ismer határokat eurózóna és nem eurózóna országok között tehát erre valamilyen garanciát mindenképp be kell építeni. Én adtam be módosítót, van bent lengyel módosító, a Trisé úr a múltkori monetáris párbeszéden azt mondta, hogy ő is egyetért ezzel, úgyhogy itt is találjuk meg szerintem a megoldást. Köszönöm szépen. Um, right. Uh, Sven. You... Sven. Tessék, megadom a szót. És aztán Bikei kap szót, és aztán én jövök. Nagyon röviden, árnyék jelentőstevőként, ugye én az ESRB-nek az árnyék jelentőstevője vagyok, szeretném hozzátenni azt, hogy a zöldek még mindig, nekünk még mindig problémánk van, tudom, hogy kisebbségben vagyunk, de hadd mondjam el, hogy nem igazán látjuk a logikát abban, hogy 27 országot kell képviseltetni a kulcsfontosságú döntéshozó testületekben a központi bankok képviselőink keresztül. Van egy kis feszültség a között a logika között, amit Luling asszony hangsúlyozott, hogy európai megoldást akarunk, a másik oldalon pedig itt van ez a logika, mely szerint képtelenek vagyunk bizonyos számú szakértőt kiválasztani. Annak érdekében, hogy a testületeknek a méretét csökkentsük, korlátozzuk és erősítjük, erősítsük a hatékonyságot. Ezzel e, együtt szeretném elmondani azt is, hogy az az elv, mely szerint az ESRB-ben vezető szerepet e, játszon, az ACB, abban a teljesen egyetértek. okay, következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit késtem. Nagyon fontos az, amit e, el szeretném mondani, hogy azt, amit Egyesek elmondtak azokkal a dolgokkal, nagyrészt egyetértek. Megpróbálom rövidre fogni a hozzászólásomat. Én a biztosítási jelentésnek voltam az árnyék jelentéstevője, még akkor is, hogyha el tudtam menni Strasbourgba, és ott élveztem a napsütést, nem volt túl sok kollégám, akivel együtt lehetett volna dolgozni. Úgyhogy nagyon sok időt elvesztegettünk, egy hetet, és ez nagyon sok idő, amit elvesztettünk. Emellett ezt a hetet is elvesztettük a biztosítási anyaggal kapcsolatban, hiszen úgy tudom, hogy ezen az héten egész héten nem lesz itt a jelentéstevő. Tehát két egész hét hetet vesztünk el, nagyon fontos időpontban, hogyha május 4-én szavazunk. Vannak itt nagyon fontos kérdések, többen is elmondták. A biztosítási e, jelentés most máshogy néz ki, mint a másik kettő. A cél az az, hogy minél közelebb hozzuk ezeket egymáshoz. Ezért nagyon-nagyon sok munkánk van. Kérdés, hogy két másik jelentést hozzuk közelebb az egyhez, vagy az egyet a másik kettőhöz ez végül is majd eldöntendő, de lényeg, hogy ez a három jelentés összehasonlítható legyen, vagy elvekben ugyanazokat a vonalakat kövesse. Négy munkanapunk van még a szavazásig. Ebből a négy munkanapból három munkanapon nincs itt a jelentéstevő. Nem tudom, hogy hogyan fogunk szavazólistát összeállítani. Az eljárás tekintetében kérdezem én, hogy hogyan hogy az ördögbe fogunk május 4-én szavazni. Tudom, hogy a koordinátorok ülésére sor kerül majd, amit szintén elhalasztottak a múlt hétről. Nos, koordinátori ülés lesz a mai e, eszmecsere után. Minden a feje tetejére állt. Nem így kellett volna eljárni. Az ECOFIN e, napirenden ha jól tudom, nem szerepel a jövőben, a közeljövőben ez a felügyeleti reform, úgyhogy nagyon fontos, hogy ne gyorsan, hanem jól dolgozzunk. Természetesen, hogyha egy kis időt szánunk arra, hogy ezeket a, ezeket a módosításokat megbeszéljük, akkor jobb munkát végezhetünk. nagyon fontos az, hogy az egyes intézmények, amelyek 2011-ben be kell, hogy vezessék ezeket az intézkedéseket, világos intézkedéseket kapjanak. Úgyhogy jó lenne, hogyha nem az elkövetkezendő négy napba próbálnak próbálnánk ezt besűríteni, hanem alapos, rendes munkát végeznék. Elnök, köszönöm szépen! Mondhatnék sokat a felügyeleti csomagról, de azt gondolom, hogy az ütemtervvel kapcsolatos kérdéseket kellene felvetnünk. Mindig is azt mondtuk, hogy próbálunk minél gyorsabban dolgozni, de nem fogjuk feláldozni a minőséget az idő oltárán. És azt gondolom, hogy még mindig ez a helyzet. Ahogy Kay hangsúlyozta, a koordinátorok később ki fognak térni arra, hogy hogyan tudunk eh, együttműködni, hogyan tudjuk eh, esetleg eh, hogyan tudjuk esetleg a szavazást elhalasztani túl, sok, túl nagy probléma okozása nélkül, és milyen módszert választunk az egyeztetési eljáráson, hiszen lehet, hogy nehéz lesz a fél szakbizottságot egyeztetésre küldeni. Úgyhogy jó lenne inkább valami tárgyaló delegációt küldeni. A háromoldalú egyeztetések lehet, hogy politikai eh, típusúak is eh, lesznek, illetve hát a különbségek politikai véleményeltérések politikai jellegűek, úgyhogy lehet, hogy eh, magas szintű politikai háromoldalú egyeztetésre lesz szükség. Más ügyekkel is összefügg ez a dolog, Markus Ferber is említette, a, a megbízáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban. Úgyhogy Sánchez Proszádót támogatjuk, és megpróbáljuk biztosítani azt, hogy hogy a parlament lépjen előre, hiszen nagyon fontos kérdésekről kell még dönteni a, a meghatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban. A spanyol pénzügyminiszterrel is lesz egy találkozónk, és itt is az előretekintő metodológiáról fogunk egyeztetni. A titkárság arról is tájékoztatott engem, hogy ma délután elkészül a szavazólista első tervezete, ami, ami, ami a kompromisszumos javaslatokat illeti, ugye nem lehet a szavazólista teljes, ezek még nem lesznek rajta, mégis jó lesz azért látni már nagyjából, hogy hogy néz ki a szavazólista és ez lehetővé teszi, hogy felkészüljünk a szavazásra. Biztos vagyok benne, hogy tisztáznunk kell még, hogy mikor tudunk szavazni. Lehet, hogy május 4-én nem tudunk szavazni, és lehet, hogy másik időpontot kell keresnünk. Én erről nem fogok egyénileg döntést hozni, együtt fogunk erről dönteni. Most megkérdezem, hogy a jelentéstevők szeretnék-e még egyszer hozzászólni, fordított sorrendben. Húzé szokott először hozzászólni, és ő adja meg az alaphangot, de kérdezem, hogy más is szeretne-e visszatérni a jelentésre. Koordinátorok szeretnének-e ebben az esetben? Akkor megadom a szót kollégámnak. Lo siento, presidente. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. A legfontosabb most nem annyira a sebesség, hanem az irány. Ez olyan, mint a Queen Mary-t vezetnénk. Ez egy óriási nagy viszkoszorítású hajó. Amikor ez elindul, akkor nagyon nehéz, amikor teljes sebességgel halad, irányítani. Tehát nagyon fontos, hogy az irányt jelöljük ki. Meg. Nagyon fontos persze, eh, hogy a spanyol elnökség alatt ezt eh, tető alá hozzunk, de ez nem, ehhez nem ragaszkodunk, annak ellenére, hogy én magam spanyol vagyok. Nagyon jó az, hogy elhangzott nagyon sok helyről, az összes előadóról is, hogy együttműködtünk, megpróbáltunk folyamatosan együttműködni annak érdekében, hogy gyorsan eredményt érjünk el. A konzervatív csoport jelezte, hogy hiányzik az információ, de annak elején el úgy dolgoztunk, hogy kiosztjuk az anyagokat mind a négy frakciónak azokban a kérdésekben, amelyekben már megfelelően közös álláspontra jutottunk el. szétválás történt a néppártban, és emiatt a konzervatív eh, mm, frakció eh, ennek a eh, következményeit szenvedi el, de ugyanakkor a konzervatívokkal is hajlandó vagyok bármikor leülni és tárgyalni ebben, és amennyiben szükségük van egy konszolidált anyagra gyorsan, akkor ezt meg fogják kapni. Minden esetre a továbbiakban is megpróbálom mindenkihez eljutatni minden anyagot, minden konszolidált változatot. A kockázat felügyelete a kérdése, illetve és vagy a rendszerkorszkázati kérdéseket szeretnénk felvetni. Valaki azt felvetette, hogy ez egy tavaszi divat, de én elkezdtem azt tavaly ősszel, tehát a tavaly őszi divatban is ez volt, a, a téli divatban is, és most már a tavaszi divatnak a részese is. Én és nem vált nem gondolom meg magam olyan gyorsan, elkezdtem egy megfelelő hozzáállással, azt megszerettem, és azóta azt hangsúlyozom, és azon dolgozom. Erről biztosítatom. Nos, a G20-as is, is eh, eh, csatlakozott már ehhez a tavaszi divathoz. A bizottság is az utolsó javaslatában is eh, ehhez csatlakozott, és ugyanez a divat dívik az Egyesült Államokban is, ugyanis ott is egyfajta minősített felügyelet van. Nos, egyetértek abban, hogy ahhoz, hogy egy rendszerintézményt határozunk meg, sokkal összetettebb sokkal összetett rövidebb paramétert kell alkalmazni sem, mint a, a nagyságot. A rendszerkockázat egy olyan kérdés, amelyik nagyon fontos. Nem ugyanúgy lehet -e eljárni olyan leányvállalatokkal, amelyek különállóak, illetve azok, amelyek szorosabban össze vannak kapcsolva, és ahol jelentős, kock, jelentős lehetősége van annak, hogy a kockázat tovább terjedjen. Egy összetett trading book, vagy irányelveket, vagy útmutatásokat kidolgozni, az nem ugyanaz. Nos, döntéseket kell hozni. Hogyan tudjuk ezeket a döntéseket meghozni, amelyek megoldják majd a problémát? Megfelelő módon kell tehát eljárni. Egyesek azt mondják, hogy amikor egy listára föltesszünk egy intézményt, akkor ez egyfajta megjelölés, negatív megjelölését jelent, ugyanakkor pozitív versenyhelyzetet teremt, mert akkor mindenki azt tudja, hogy ez a védőháló van alatta. Ezt az ellentmondást mindenképpen meg fel kell oldani. De a, a probléma igenis lényegi. Mikor van az, hogy egy intézményt mikor fogjuk tudni egy ilyen intézményt bevonni ebben a kockázati felügyelete alá? Mikor? Hogyan tudjuk őket bevenni? Minősített felügyelet alá. És mikortól kezdve követelünk tőlük hozzájárulást annak érdekében, hogy csökkentsük az adófizető költségeit. Nos, amikor bizonyos szintű kockázatot látunk a tevékenységében, mert hogyha ezt teszünk, akkor ez a pillanat már késő lesz. És akkor hozzá fog járulni, és fizetni fog annak érdekében, hogy az adó fizető ne fizessen. Nos, ebben a probléma, ez elég, ez a probléma, ez elég furcsa, mert hogyha azt mondjuk, hogy a tavasz akkor kezdődik, amikor megérkeznek a fecskék, akkor már elkéstünk, ugyanez lenne ebben az esetben. Nos, a harmadik téma ebben a kérdésben, az az, hogy a tavaszi divat elérkezett a nemzeti ország, a nemzetekhez, a tagállamokhoz, és két kormány azt mondta, hogy ehhez tartja magát, és követi ezt a divatot. Németország és Franciaország. Nézzük meg, hogy mi történik Londonban hogyha például azok, akik Londonban dolgoznak egy német anyabank leánycégénél, akkor az le van védnek. Tehát az, aki Angliában egy leány, egy francia vállalatban dolgozik, a francia hatóság alatt lenne. Nos, ez igen, összetett probléma. Tudják, a Bibliában van a történet Sámsonról és a filiszteusokról, nagyon sokan úgy olyan intézmény van, amelyik maguk rántják a filiszteusokat. Ebben az esetben mi vagyunk a filiszteusok, és nem akarjuk, hogy ránk dőljön a templom, mint ahogy Sámson történetében, aki elhozta, elhúzta az oszlopokat, és a filiszteusokra dőlt a templom. Én nem szeretnék így járni. Ahogy Vicky Ford mondta, két megoldás van. Két megoldás volt, és két megoldás van ez nem az én javaslatom volt, két, két alap, bocsánat, két alap van, ezt nem én javasoltam, a szocialista frakció javasolt, és én ezt átvettem. Azért van kettő, mert különböző mm, célokat szolgálnak. betészbiztosítási alap van, ott különböző betéteket kell kezelni, és azok fölött kell garanciát nyújtani, a másiknál az intézményi biztosítás az más. Nos, nem szabad azzal úgy eljárni, mint ahogy abban az esetben, hogyha az adófizetők fizetik a kockázatokat, akkor már egy olyan védőhálat hozunk létre, amikor is nem fog fájni az adófizetőnek annyira a fizetés, hogyha létrehozok egy megfelelő felgyeletes, megfelelő alapot. És csak tehát az, hogy az utolsó pillanatban kellene hozzájárulni, a legvégső esetben kellene a, a hazafizetők pénzéhez nyúlni, de ezt az esetőséget is elvetettük, szintén a szocialisták javaslatára. A lényeg az tehát, hogy csökkentsük a kockázatokat az adófizetők számára a legnagyobb mértékben. Most úgy tűnik, hogy mindenki egyetért ebben, a G20-as és mindenki, azok az országok, akik nem értetek egyet ezzel a G20-ban, Kanada és Új-Zéland nem értettek ezzel. Új-Zéland nak olyan rendszere van, amely leányvállalatokon keresztül dolgozik, olyan ö, leányvállalatok, amelyik a központi hatosság ö, alatt vannak. Ezt alkalmazni tudtuk volna 1957 előtt, de azután nem, mert európai intézmények vannak, különböző kompetenciák vannak, megfelelő szintek vannak, és ezért nem tudjuk azt a módszert alkalmazni, amit Új-Zélandon hogyha mi valamit nem indítunk el most, akkor az soha nem fog elindulni. Tehát ez nagyon fontos, mert hogyha legközelebb lesz egy másik válság, akkor megint bele fogunk esni, és így tovább. Tehát, hogyha nem teszünk intézkedéseket most rögtön, akkor soha többet nem fogjuk nagyon fontos tehát, hogy a felelősségünket felvállaljuk, egy ez olyan, mint egy háború. A háborút nem a csata napján eh, nyerjék meg, hanem amikor meghozzák mindazokat a döntéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez a csata jó irányba forduljon. A spanyol, a belga eh, elnökségekkel együttműködve mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez jól működjön, figyelmen, függetlenül attól, hogy melyik évszak van és melyik dívat van éppen terítéken. Nos, ezzel eh, eh, Rodriguez Zapatero-nak tárcán kínálnánk fel a győzelmet, és egy óriási lehetőséget. Ezzel nem értenék egyet, ugyanakkor ezért nem fogom késleltetni az anyagot. A lényeg az, hogy én nem tudtam gyorsabban dolgozni ezekben a kérdésekben, mert igen, összetett kérdésekről van szó. Szóval nagyon sok érdeket kell figyelembe venni, nagyon sok ö, eh, opciót kell áttanulmányozni, és meg figyelembe vettem az összes kollégának a javaslatát, mert mert úgy gondolom, hogy az Európai Parlamenten így kell dolgozni, hogy mindenkinek a véleményet meghallgatni. Kiváló munkát tudtam kifejteni az árnyékjelentéstevőkkel és minden egyes kollégával, és ezért köszönetet mondok. Right, uh, thank you very much. I... Köszönöm szépen. Még tíz percünk van. Sánchez szeretnél még hozzászólni? Igen, csak egy percet. Garcia Margallo szavaihoz csatlakozom és támogatom. Minket nem fogok belemenni ebbe a témába a mélységben. Úgy gondolom, hogy a rendszer kockázat testület létrehozása nagyon fontos, de azt hiszem, hogy ez nem fog okozni egy óriási nagy késés, mert egy hét múlva is ugyanebben a zálláspontban leszünk. Úgy gondolom, hogy egy olyan eljárás kell elindítani, amelyik eh, akár hosszabb időt eh, vesz igénybe. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen a lehető leggyorsabban és a lehető legjobban kell eljárni annak érdekében, hogy ezek a hatóságok el tudják látni a feladataikat. Nagyon fontos legyen, hogy most a felügyeleti csomagot dolgozzuk ki most, annak érdekében, hogy a G20-as elé mert ezzel a megoldott kérdéssel jelenjünk meg. Úgy vélem, hogy a határidőkeinket tartsuk meg. Ez nem azt jelenti, hogy mindenre fogunk találni megoldást addig, de úgy gondolom, hogy hogyha tovább megbeszéléseket tartunk, akkor meg fogjuk oldani. Tehát ez a bizottság része a parlamenti eljárásnak, de nem itt jelenik meg a teljes parlamenti eljárás. Ezt akartam mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor ezzel a végére értünk, ha bárki szeretne velem beszélni, akkor a következő percekben elér, és aztán természetesen délután folytatjuk ülésünket, és egy koordinátori ülés is lesz ma.